<laughs> Kezdődik az előadás. La séance commence. Kezdődik az ülés. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kérek mindenkit, hogy aki még nem ült le és beszélget, foglaljon helyet. Már így is kicsit késésben vagyunk. Nagyon fontos és nagyon sok megbeszélni valónk ma délután. Nagyon jó lenne, hogyha odafigyelnénk a szakértőinkre, és utána megfelelő vitát tudnánk folytatni velük. Először is szeretném üdvözölni a Nemzeti Parlamentek 27 tagját, akik ma az Unió 13 országát képviselik. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy elnézést kérjek a hazám nevében aki a nemzetgyűlés részéről három képviselőt kíván küldeni, de egy fontos törvényről fognak szavazni ma a parlamentben, ezért a képviselők nem tudtak eljönni, de majd összefoglalót fogok tartani a számukra természetesen. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a belpiaci jelentés az európai gazdasági térségről, amit szeptember 7-én fogadtunk el, ehhez egy jobb közleményre van szükség, és ezért is különösen üdvözlöm a svájci képviselőt, Mális Spitzinger asszonyt, elnézést, a, ahogy a nevét kimondtam, illetve Truls Vikom norvég képviselőt is üdvözlöm. Természetesen az Európai Parlament és a Belső Piaci Bizottság minden tagját üdvözlöm, Remélem, hogy még néhányan csatlakozni fognak hozzánk, hiszen sajnálatos lenne, hogyha a ma délutáni fontos ülés lehetőségeit nem használnánk ki. Szeretném hangsúlyozni ennek az eseménynek a fontosságát. Az Európai Parlament szerepének megerősítéséről is szó van, ugye a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően, de természetesen tagállami, nemzeti parlamenti képviselőket is meghívtunk, hiszen őnekik is nagyon fontos szerepe van, amit a Lisszaboni szerződés biztosít, és ez lehetővé teszi, hogy jobban dolgozunk együtt az egyes tagállamokkal, mi európai képviselők, méghozzá úgy, hogy jobb legyen a kommunikáció, az egyes országok képviseleti demokráciájának köszönhetően, és így eljussunk minden állampolgárhoz. Az IMCO már szervezett parlamentközi ülés, vagyis a nemzeti parlamentek képviselőivel részvételével ülést, és szeretném is üdvözölni az jelentéstevőt, a KKV-kra vonatkozó jelentést fogadtunk el a múlt héten, és kiváló volt a vita, kiváló volt az egyeztetés a tagállamokkal, a tanács és a bizottsággal, és ennek köszönhetően az Európai Parlament nagyon-nagyon jó szöveget tudott elfogadni. Ezen kívül volt egy ülésünk egy olyan irányelvről, amiről most folyik a tárgyalás, egy egyeztetés, és a, amit még sokat kell majd dolgoznunk, a fogyasztói jogokról szóló irányelvről van szó. Végül hasonlóan fontos ülést tartottunk. A szolgáltatás irányelv átültetéséről, hiszen tudják, hogy nagyon sok országban problémás a szolgáltatási irányelv átültetése. Az ilyen üléseken mindig nagyon érdekes és nagyon gyümölcsöző vitát folytatunk, úgyhogy semmi készségem, hogy ma is hasonlóan hasznos vitát fogunk folytatni. A 17.30-17.45 körül fog megérkezni Michel Barnier biztosor, aki a belső piac és szolgáltatási európai biztos. Vagyis az ülés vége felé fog megérkezni. Holnap mutatja be a Single Market Actot a sajtónak, úgyhogy ezért jelentős munkat teher van a vállán a mai napon, ezért nem tud az egész ülésünkön részt venni, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy készen el, hogy dialógus folytasson velünk, és nagyon fontosnak tartja a mai témát. Természetesen üdvözlöm a szakértőket, akik elfogadták, hogy beszámoljanak, tanúbizonyságot adjanak szakmai felkészültségükről, és ezt a munkát már meg is kezdték a szakképesítések európai szintű elismerése témájában. És így ezt szeretném üdvözölni. Willy Fuchs doktor urat, aki a Német Mérnöki Szövetség elnöke, Patrick Fortoy urat is üdvözlöm, aki a francia gyógyszerészeti kamarát képviseli, Tony Hazel professzor urat is üdvözlöm, aki a, a brit ápolók és szülészek szövetségének az elnöke, és a Dán képviselőt is üdvözlöm, aki a munkadokumentumot előkészítette, hiszen az IMCO bizottság négy mobil szakma esetében készítette el ezt a jelentést a szakképesítések elismeréséről. A parlamentek közti egyeztetésnek a célja, hogy minden egyes tagállam helyzetét, kihívásait figyelembe vegyük, hiszen a szakképesítések elismerése sok aspektus megvizsgálását igényli. Gazdaság és szociális válság idejét éljük, és a nagyon jól tudjuk, sőt a fiatalok talán még nálunk is jobban tudják, hogy a szakmai sikeresség egyik feltétele a mobilitás. És a mobilitás természetesen európai. Úgyhogy a vita az egyik első lépés a szakképesítési irányelv kötelező felülvizsgálata témájában, amit a bizottság végez. Egyébként Mise Bárnéje biztos úr majd be fog erről számolni, hiszen a bizottság végzi ezt az értékelést, és az értékelés végén, 2011 végén zöld könyvet fog a bizottság kiadni, ami jogalkotási javaslatot fog tartalmazni a szakképesítések jobb kölcsönös elismerésére vonatkozóan. A 2005-ös irányelv, ami ugye nem olyan régi, nagyon sok átültetési problémát okozott, és vannak olyan országok, most nem fogom ezeket felsorolni, hiszen itt nem arról van szó, hogy rossz tanulók lennének, hanem hogy ténylegesen a nemzeti joguk miatt problémás az irányelv átültetése a saját jogrendszerükbe. Egyik ilyen téma például, ami nagyon innovatív volt 2005-ben, a közös platformok elismerése az összes európai országban. Ezek a közös platformok viszont soha nem alakultak ki, nem kerültek felállításra, tehát ez például ennek az irányelvnek egy nem működő eleme. Úgyhogy ezt minél előbb felül kell vizsgálni. A szaképesítések elismeréséhez szükség van a nemzeti hatóságok segítségére is, és a lehető leg nagyobb előrelépést kell tenni a lehető legjobban, ugyanakkor korlátozva az időigényt is, hiszen sürgős ezeknek a problémáknak a megoldása. A 2005-ös irányelvről a bizottság készített egy jelentést, ezt mindenki a dossziéjában megtalálja. Azt is szeretném elmondani, hogy az IMCO bizottság és az összes jelenlévő kollégám is részese ennek a munkának. Már végzett egy elemzést az irányelv dolgozásra vonatkozóan. Egy munkacsoportot állítottunk fel, az nem csak az IMCO bizottság szintjén, hanem az egész Európai Parlament szintjén. És szeretnék köszöntet mondani a kollégáimnak, akik ebben a munkacsoportban dolgoztak, mindegyik politikai irányzatot képviselték, és tényleg nagyon jól és tökéletes harmóniában dolgoztunk együtt, ami nem mindig mondható el. A rendszer tehát optimalizálni kell. És ma azért szerveztük ezt az ülést, hogy megnézzük, hogy ez hogyan lehetséges nem is húzom az időt. Aki nemzeti parlamenti képviselő, azoknak mondanám, hogy nagyon szoros szabályokkal dolgozunk itt az Európai Parlamentben. Meghallgatjuk a szakértőket, ezt követően a nemzeti parlamentek részéről két képviselő kap szót, utána egy európai képviselő kap szót, és azt kérem, ahhoz, hogy mindenki a lehető leginkább elmondhassa a véleményét, azt kérem, hogy mindenki tartsa be az Európai Parlamenti szabályt, vagyis a három percig tarthat a kérdésfeltevés. Köszönöm szépen már előre is, hogy be fogják tartani ezt a szabályt. Már is megkezdjük a vitát, és át is adom a szót Karin Maria Gross Petersen asszonynak, aki bemutatja a munkadokumentumot, amit az IMKO bizottság készített el a szakképesítések elismeréséről, és ami négy szakmára koncentrál, építészek, ápolók, mérnökök és idegenvezetők. Mielőtt átadnám a szót, szeretnék személyesen köszönetet mondani azért, mert nagyon-nagyon jó az együttműködés, és remélem, hogy a jövőben is együtt tudunk még dolgozni. És egy nagy-nagy köszönet így úrnak a bizottság részéről. Szeretném hangsúlyozni, hogy ritkán találkozom olyan emberekkel, mint aki ennyire jól dolgozik együtt velünk közvetlenül, és akár telefonon is tudtunk egyeztetni, pontos témákra, pontos kérdésekre pontos választ kaptunk, és nem kellett eh, leveleket küldözgetnünk heteken keresztül oda-vissza. Úgyhogy ezért szeretnék külön köszöntet mondani, és remélem, hogy a következő években is ez továbbra így fog működni. Tudom, hogy önnek is nagyon-nagyon fontos ez a dosszié, hiszen az állampolgároknak fontos. Már is átadom a szót eh, az előadónak. Okay. For... Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnék egy rövid bemutatót tartani a tanulmány eredményeiről, amelyet nemrég folytattunk le az IMCO szakbizottság számára. A tanulmány céljairól beszélnek először, utána a következtetéseiről. Utoljára pedig hat ajánlást fogalmazok meg a tanulmány alapján. A célunk az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy eh, a szakképesítések eh, elismerésének milyen problémái vannak négy eh, kiválasztott szakma esetében. Már hallottuk, hogy az ápolókról, építészekről, mérnökökről és idegenvezetőkről volt szó. A Egyesült Királyság, Spanyolország, Dánia, Lengyelország, Szlovénia, Franciaország, Németország és Olaszország tagállamokban. 32 interjút folytatunk a hatóságokkal és a nemzeti kapcsolattartó pontokkal az eh, Európai Uniós eh, intézményekkel együtt. A tanulmány eh, során különleges figyelmet szántunk az előre benyújtott írott nyilatkozatokra, az alkalmassági teszt elfogadására, a nyelvi követelményekre, a nemzeti kapcsolattartó pontok és megfelelő hatóságok együttműködése szerepére, ezen túl kívül megnéztük a felügyeleti rendszereket és az információ cserét, a szakmai kizárások tekintetében, a szakképesítések információja és frissítése, utána pedig a szakmai kártya hozadott értékével és az európai képesítési kerettel foglalkoztunk. Most, ha áttérek a fő következtetéseinkre, akkor azt látjuk, hogy eh, a szakképzettek eh, általában azzal szembesültek, hogy a hatóságok nem ismerik eh, az irányelvet, a az illetékes hatóságok nehezen ismerik fel a többi kompetens hatóságot a többi tagállamban. Az illetékes hatóságok szeretnék látni a szakképesítéseket, ezen kívül a szabályos elismerési folyamatban nagyon nehéz felismerni a szakmai alkalmasságot, a szakmai kártyák viszont igazolványok segítenék a bürokrácia mentességet. Ezen kívül az előre benyújtott írásos nyilatkozatokat használják a legtöbb tagállamban. A ötös melléklet lassú frissítése azt jelenti, hogy az általános rendszert jobban megterheli, a kompenzációs intézkedések eh, forrás igényesek, az elismerés problémás olyan esetekben, amennyiben eh, az adott tagállamban nem biztosítják, nem szabályozzák a szakmához való hozzáférést. Ezen kívül az információ gyűjtés a szakmai képesítésekkel kapcsolatban nehézkes. Ahogy említettük, a tanulmány eredményei hat ajánlást tartalmaznak, amelyek korlátoznák a általunk megvizsgált négy szakmai képesítés elismerését a tagállatban. Az első ajánlatunk az lenne, hogy nézzük meg a... Hogy a hozzáférési folyamatokat megkönnyítsük, és hogy a határidőket megfelelő időben rövidítsük. A funkcionalitások növelése olyan dolgokat tartalmazhatnának, mint például riasztó funkció a gyakorlati információhoz való hozzáférésnél, ezen kívül párbeszéd interfészt, amely a kérdés, kérdez felelek rendszerű interjúknak megfelelő alapot nyújtani. A második ajánlatunk az lenne, hogy az irányelv ötös mellékletét frissítsék. Ez a tagállamokat arra motiválná, hogy rendszeresen megújítsák a mellékletet, és hogy a megfelelő információ típus vigyék be a mellékletbe. Ez azt jelenti, hogy elkerülhetnénk itt számos információ veszteséget. Ezt például a építőjellegű dialógus elősegíteni tagáll a tagállamok között, a tagállamok és a bizottság közötti dialógus is. A nemzeti koordinátoroknak természetesen aktív támogatást kell nyújtani hatósági szinten. A hármas számú javaslatunk az, hogy hogyan lehet garantálni, a szakmahoz való hozzáférést akkor is, amikor ezt nem szabályozza ez egy tagállam. Így a nemzeti kapcsolattartópont szerepét kellene erősíteni olyan szakmák tekintetében, amelyeket nem szabályoznak. A tagállamoknak iránymutatást kell adni, hogy milyen dokumentum típusok igazolnak szakképzettséget. Ezen kívül a helyzet könnyíthető, úgy, hogy a nem szabályzó államok nevezessenek be szabályokat. A négyes számú ajánlásunk EU-s szinten ki kell fejlesztenünk a kompenzációs gyakorlatról szóló információk cseréjét. Ez javított kompenzációs intézkedésekhez vezethet, illetve amennyiben ezek nincsenek meg, akkor konkrét eszközöket kell kidolgozni. A platform pedig a nemzeti kapcsolattartó pontok, vagy pedig a koordinátorok csoportja. Be kell vonni az illetékes hatóságokat, hiszen ők vonták le eddig a következtetéseket. Ezt a folyamatot pedig lehet a illetékes hatóságok számára létrehozott hálózatokkal is támogatni. Az ötös ajánlásunk, segíteni kell a tagállamokat, hogy a két éves munkatapasztalatot hogyan ismerjék el írásos nyilatkozat alapján. Ez azt jelenteni, hogy a tagállamokat szorgalmazunk el, hogy használják a 7, a 7 2-est, ez pedig az önkéntes benyújtás, a másik pedig az egyszerűsített administratív eljárás, és nem pedig a bonyolult engedélyeztetési eljárás. A tagállamoknak segítséget kell nyújtani abban, hogy hozzáférjenek az Európai Uniós anyagokhoz, amelyek segítségével a szakképesítés meg tudják állapítani. A hatos ajánlásunk pedig hogyan tudnánk a szakmai igazolvány kifejlesztését támogatni, megkönnyíteni. A szakmai igazolvány kifejlesztésénél segítséget kell nyújtani, segíteni kell azoknak a szervezeteknek, amelyek kompetensek, know-how-val, Végezetül pedig meg kell vizsgálni, hogy mely szakmák profitálhatnának a szakmai igazolványban. Ennyi lett volna, köszönöm. Fontos ez a dokumentum, természetesen lehetőleg jobban le lehet rövidítve mindezt. Az első eh, részét, az első szekcióját a vitának a felmérésre, a szakképesítések kölcsönös elismerésének jelenlegi helyzetének a felmérésére szálljuk, és a második részben fogunk foglalkozni a javaslatokkal, amelyek segítségével a szakképesítések elismerésének a harmonizációja megvalósítható az európai területen. Már is átadom a szót eh, Willy Füchs úrnak, aki a Német eh, Mérnöki Szövetségnek a vezetője. Ő beszámol számunkra arról, hogy a hazájában, illetve más országokban az ő szakmájában mi a helyzet. Önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, arra kértek, hogy számoljak be a szakképesítések határon átnyúló elismerésével kapcsolatos tapasztalatokról a német mérnökök körében. Szívesen eleget teszek ennek a kérésnek, különösen azért, mert nem csak a német tapasztalatokról, hanem az európai mérnökök tapasztalatáról is beszámolok. Így tehát, amit itt most elmondok, azok mind a Német Mérnök Egyesület álláspontját, a VDI álláspontját, amelynek igazgatója vagyok, megjelenítik, illetőleg felninak feani a Mérnök Egyesületek Európai Szövetségének álláspontját is tükrözik. Mind a VDI, mind a FEANI rövid bemutatását kezdeném. A VDI egy közhasznú szervezet, amelynek 139 ezer egyéni tagja van, és ez Európában az egyik legnagyobb műszaki szervezet 130 főállású munkatársa és 13 ezer tiszteletbeli szakértője van, akik a mérnökök szakmai képviseletét ellátják. Számos szakmai tanácskozással, állásfoglalással, tanulmányjal járul hozzá a szervezet a szakmai eszmecseréhez, a szakmai továbbfejlesztéshez és a polgárok tájékoztatásához. A FELNI pedig a Nemzeti Mérnök Egyesületeknek az Európai Szövetsége, valamennyi európai tagállam, Európai Uniós tagállamnak és további négy európai országnak a mérnök szervezetét fogja össze, és ezeken keresztül, a nemzeti szervezeteken keresztül több mint 4 millió mérnök érdekeit képviseli. Tisztelt Hölgyeim és Uram, áttérnék a mai témánkra. A vállalkozások és a mérnök irodák, mérnöki szolgáltatók is egyre inkább a közös belső piacra törekszenek a növekvő európai gazdasági integrációval, tehát a mérnökök számára is mindenképpen jelentősé válik a határokon átnyúló mobilitás. Tekintettel arra, hogy az egyes országokban különböző számú mérnök áll rendelkezésre, a mobilitás jelentősége nő, Németországban már évek óta nem tudjuk a belső piacról a mérnök szükségletünket fedezni, éppen ezért a német vállalatok a jól képzett munkaerőket az európai tagállamokból próbálják meg toborozni. A mobilitásnak ugyanakkor egy fontos akadálya, hogy a különböző képesítési, szakmai és továbbképzési bizonyítványoknak a határokon átívelő elismerése akadályokba ütközik. Németországban az ezzel kapcsolatos illetékesség tartományról tartományra változik, vagy a tartományi miniszterelnöki hivatal, vagy a helyi mérnöki kamara a felelős ezért. Mindenképpen egy sor dokumentumot be kell adni, amit hitelesíteni és hitelesen fordítani kell egy célra. Éppen ezért az eljárás nem ritkán hat hónapig is eltart, és több száz eurós költséggel van összek kapcsolva, máshol még hosszabb az eljárás. Nos, hölgyeim és uraim, a VDI és a felni illetőleg annak európai tagszervezetei szerint egy szakmai igazolvány lenne a megfelelő, amely hozzájárulna a nemzetközi szaképesítés elismerés egyszerűsítéséhez. 2005-ben a felni már egy tanulmányt adott ki, és megpróbálta megvizsgálni abban, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. Ebből a tanulmányból a felnének a közgyűlése 2005. szeptemberében azt a határozatot hozta, hogy ki kellene fejleszteni szakmai igazolványt. 2009-ben a védéit megkérték arra, hogy az eddigi ered, munkák eredményeképpen alakítsa ki egy ilyen szakmai igazolványnak egy végső változatát, és ezt egy ilyen kísérleti projektként vezesse be Németországban. 2010 áprilisában a VDI Németországban a mérnöki szervezetek központi szövetségével és a tudományos szervezetek központi szövetségével Németországban bevezette a mérnökök szakmai igazolványát, amit elnézést egy pillanat, amit engineering cardnak hívnak Németországban a végleges koncepciónak a kidolgozása a felni tag szervezeteinvel együttműködésben történt. Intenzív viták során kiderült, hogy öt olyan tényező van, öt olyan kritérium van, amely a szakmai igazolvány elfogadásához fog vezetni. Az egyik, hogy az igazolványnak teljes körű információkat kell tartalmazni, standardizált információkat, harmad részben megbízható információkat, negyed részben decentrálisan kell kiadni, és önkéntesnek kell lennie. Engedjék meg, hogy előadja, mit jelent ez egyenként. Az igazolványban lévő információknak teljes körüleknek kell lenniük először is, és dokumentálniuk kell a hozzátartozó nyilvántartás tartalmát. Ez azt jelenti, hogy átfogó képet kell adniuk a felsőfokú végzettségről, szakmai végzettségről, továbbképzésről. Másodszorban az információknak, a igazolvány tartalmának standardizáltnak kell lennie, ez azt jelenti, hogy ennek az engineering cardnak a szakmai képesítése, felsőfokú képesítése, továbbképzéssel kapcsolatos információkat európai standardeknek megfelelően a European Qualifications Framework, EQF rövidítésnek megfelelően kell tartalmaznia harmad részben az igazolványban lévő adatoknak megbízhatóaknak kell lenniük, a képesítéseket a származás országában egy független nyilvántartó bizottságnak kell megvizsgálnia és elismernie. Ennek a nyilvántartó bizottságnak főiskoláknak, egyetemeknek és a gazdaságnak a képviselőiből kell állnia, és ezáltal kell biztosítani, hogy az igazolványt széles körben elfogadják a tagállamok nyilvántartók bizottságának az ellenőrzését a felni látja el. Negyed részben pedig a igazolvány kiadásának és nyilvántartásának decentrálisan az egyes tagállamokban kell történnie. Ez azt jelenti, hogy a megszerzett képesítéseket a származás országában dokumentálják. Az igazolvány egységesített rubrikáin túlmenően országra jellemző külön rovatok is, rovatok is lehetnek, tehát a rovatoknak az igazolvány tartalmának a flexibilitása, rugalmassága mindenképpen segíteni fogja, hogy az egyes felni tagországokban elfogadják az igazolványt. Ötöd részben pedig az igazolványnak önkéntesnek kell lennie, tehát az nem szabad, hogy a mérnököket kötelezzék az igazolvány kiváltására. Ez gyakorlatilag egy szolgáltatás kell legyen olyan bérlökök számára, akik a nemzetközi piacra szeretnének lépni. Ez biztosítja, hogy az engineering card egy szükségeknek megfelelő megoldás legyen, és ne okozzon felesleges bürokratikus feladatokat, költségeket. A VDI és a német vállalatok is meg vannak győződve arról, hogy az engineering card egy jelentős hozzájárulást fog jelenteni a szaképesítések határon túli elismerésében. A felni tagjai pedig ugyanígy gondolkodnak erről, éppen ezért 2010. október 1-én Szófiában a közgyűlés egyhangulag elfogadta, hogy a VDI által kidolgozott igazolvány koncepciót a felni a saját koncepciójává teszi. Hét tagállam mérnöki egyesülete 2011-re ígért az igazolvány bevezetését, és mások is már startolnak ezzel a programmal, azonban még várják a politikai támogatást e tekintetben. Egy ilyen politikai támogatás lehetne például, hogyha a szakmai igazolványt a vonatkozó uniós irányelvnek, tehát a 2005 per 36 per EK irányelvnek a küszöbön álló reformjában elfogadnák. Ebből Európa ugyanúgy profitálna, mint a kormányok és a vállalatok, hogyha a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság támogatná ezt a szakmai igazolványt, azt mind a VDI, mind pedig a Felni nevében üdvözölném. Hölgyeim és uraim, ezzel szeretném lezárni előadásomat, és várom a következő vitát. Köszönöm szépen! Merci beaucoup euh, de... Köszönöm szépen a, az előadást. Szintetikus volt, úgy gondolom, hogy ugyanezek a mi elképzeléseink is, hiszen ha ma eljöttünk ilyen nagy számban, ennek van valami oka. Most megkezdhetjük a vitát. Annyit szeretnék mondani a nemzeti képviselőknek, nagy a terem, de nem jól látom a neveket sajnos, úgyhogy aki szeretne hozzászólni, van egy hozzászólási formanyomtatvány mindenkinek a padján, úgyhogy kérem, hogy ezt töltsék ki, és így ezeket fogjuk benyújtani. Majd igyekszem ezeknek a papíroknak az alapján jól kimondani a neveket, de azért ezt nem tudom megígérni. Már is megkezdjük a vitát. Ahogy mondtam, két nemzeti parlamenti képviselő, ezt követi egy európai képviselő, mindenki három percet kap, és ezt követően fogjuk megkezdeni a mai ülés második részét. Már is átadom a szót. Egyesült Királyság. Jung asszony. Szociális Bizottság tagja. Jung asszony, öné a szó? Vagy a Jung Bármanő, öné a szó? Egyesült Királyság. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. A 2005-ös átdolgozott irányelv az Európai Unió határain átnyúló együttműködés, szakmai munkavállalást is szorgalmazza. Azonban a Lordok háza még nem ment túl ezen az irányelben. Tehát uh, itt arról van szó, hogy a jelenlegi jelentés, amelyet az Alsóház Egészségügyi Bizottsága írt, az az egyetlen erre vonatkozó jelentés. A mozgás szabadságát is, eh, amelyet már leírtunk, eh, nagyon erősen érvényesül az egészségügyi szakmákban, és erre fogok ma koncentrálni agályok vannak, eh, például a betegek biztonsága tekintetében. 2008-ban egy brit paciens Gray úr halála is igazolta ezt, aki pedig diamorfin túladogolásban halt meg, amelyet egy német doktor Urbáni adott be neki. Az eh, általános eh, nyilvántartásban szerepelni kell az összes EGK területéről jövő orvosnak áll így egy 83-as szabályban. Amennyiben egy orvost nyilvántartásba vesznek, meg kell vizsgálni például a nyelvtudását. Azonban az orvos nevének szerepelnie kell a helyi egészségügyi hatás, a hatóság listáján is. És uh, itt kell garantálni, hogy nyelvileg és klinikailag is kompetensek az orvosok. Ezen kívül az orvos munkáltatója, tehát legyen ez házi orvos, vagy bárki garantálja, hogy ugyanolyan képesítésekről legyen szó. Urbáni doktor megvolt a önkormányzati listán, azonban itt a helyi hatóság nem végzett rajta tehát nem vizsgáztatta le nyelvből. Tehát itt durva gondatlanság esete állt fenn a hatóság részéről. A felsőház bizottsága pedig bemutatta itt az általános az önkormányzati hatóságnak, hogy eh, az Európai Uniós irányelv értelmében kötelesek levizsgáztatni és megvizsgálni az orvos nyelvtudását, amennyiben jelent nyilvántartásról a szék. És ez az 1983-as irányelvben is így eh, szerepel. Az egészségügyi jogászok máshogy értelmezték az irányelvet, és eh, a alsóház jelentésében az állt, hogy a kormányzatnak nyomást kell gyakorolnia az Európai Bizottságra, hogy a klinikai és nyelvi vizsgát is előírja külföldi orvosok alkalmazásánál. Arra a következtetésre jutott a jelentés, hogy az irányelv nem írja elő megfelelő súlyjal a nyelvi vizsga lefolytatását. Így eh, nagyon eh, szorosan együtt kell működni a helyi egészségügyi hatósággal. Ezen kívül a nyelvi vizsgától eltekintve úgy gondoljuk, hogy eh, minden egyes módosítást meg kell vizsgálnie a Felsőház EU bizottságának és az Alsóház EU-s vizsgáló bizottságának. Arra kellene koncentrálnunk, hogy a szabályokat erősítsük a nyelvi, a nyelvvizsgák tekintetében a jelenlegi jogszabályok keretében. A 2009-es jelentésben a felsőház egészségügyi albizottsága azt szorgalmazta, hogy az információ csere önkéntessége a tagállamok között nem működött. Tehát a tagállamok nem nyújtottak át önként megfelelő mennyiségű információt. És most, most az utolsó pontomra térek át. Tehát amennyiben egy dolgozónak tapasztalata van egy tagállamba, az még mindig nem automatikusan dolgozhat egy másik tagállamba feltételek teljesítése nélkül. Az ügy súlya nagy, a kompetencia és a nyelv tekintetében éppen ezért ezeket a dolgokat az összes többi jövőben irányelvben nagyon pontosan meg kell vizsgálni. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást úgy gondolom, hogy majd a megbeszélésünk második részén is rátérünk erre a kérdésre, hiszen a betegek biztonságáról is szó lesz, de ugyanakkor a szakmai gyakorlatának a biztonságáról is, és akkor fogunk a belső piaci kérdésekről beszélni, illetve beszélni fogunk a belső piaci tájékoztató rendszerről is, hiszen ez talán font, megoldást jelenthet azokra a problémákra, amelyeket ön említett. Olasz alsóházi képviselő, Ignázio Abriani képviselője a szó. Kedves kollégák, a képviselőházból érkeztem, és szeretnék köszönetet mondani, hogy megszervezték ezt a mai fontos ülést. A szakképesítések elő, elismerése teljes mértékben megfelel az Európai Unió gazdasági és szociális fejlődésének. Ha végig gondoljuk, hogy a szolgáltatási szektor milyen gyorsan fejlődik, itt a szabad mozgásnak nagyon fontos szerepe van. Két elemet szeretnék hangsúlyozni. A szakképesítések elismerésének felgyorsítása és egyszerűsítése a belső piacra kedvező hatással lehet, hiszen megnyitná a lehetőséget, hogy a fogyasztók élvezék a külföldiek által nyújtott szolgáltatások előnyét is, akár gazdasági előnyét is. Ugyanakkor csak hét olyan szakma van, a több mint 800 európai szinten szabályozott szakképesítések közül, ahol automatikus az elismerés és gyors az elismerés, és ahol lehetőség van automatikusan a lakhely szerinti tagállam on kívül más tagállamon is a szakma gyakorlására. Ezért szeretném ösztönözni az európai intézményeket, hogy azok a tagállamok, amelyek még nem teljesítik ezt a szabályt, azok is csatlakoznak ezzel. Ugyanakkor vannak konkrétan olyan szakmák, ahol fölmerül a problémája annak, hogy megfelelően kell védeni a szakemberek felkészültségét, ezt bizonyítaniuk kell, hiszen vannak olyan tevékenységek, amelyek alapjogokat érintenek, például a védelemhez való jog, vagy az egészséghez való jog. Véleményünk szerint ha a fogyasztók számára nagyon fontos, hogy mindig is számíthassanak arra, hogy megfelelő szolgáltatást kapnak. Olaszország már régóta felismerte, hogy a csalások aránya Olaszországban nagyon-nagyon magas, és ez nem elfogadható. Mm-hmm hiszen külföldön fantázia nevű egyetemi diplomákat mutatnak be esetleg Olaszországban, és ilyen alapon gyakorolják a szakmájukat. A adott országok illetékes hatóságainál mi próbáljuk elérni azt, hogy ténylegesen ellenőrizzék, hogy a diplomák léteznek-e. Ezért az irányelvnek is ilyen értelmi módosítására van szükség. Az olasz jogalkotó már régóta gondoskodott a 2005-36-os irányelv átültetéséről. A parlament jelenleg foglalkozik közvetlen intézkedések kialakításáról ebben a témában, és én magam vagyok az előadó ebben a témában. Felmerült néhány problémás aspektus az szellemi tulajdonjog kérdése, aztán a szakmai szervezeteknek a szerepe mindenben. Végül is úgy gondolom, hogy nagyon érzékeny ez a téma, nagyon fontos, hogy a piaci nyitás célja megvalósuljon, ugyanakkor védeni kell a szakmai területek és a szakmai képesítések minőségének a szintjét. Köszönöm. Elnök, köszönöm, hogy betartotta a három percet, bár a tolmácsolás szempontjából azért gondot okozhat, hogyha ilyen gyorsan beszélnek az ismertetett szabály alapján most az Európai Parlament egy képviselője kap szót Evelyn gebhardt a szó, a szocialista frakció részéről, a frakció koordinátora. Köszönöm szépen, elnök asszony. Érdekesnek találtam a olasz kolléga hozzászólását, és egy következtetést abból mindenképpen levonhatunk a mai napra nézve. Javítani kell a rendszernek az imidzsét, tehát pontosan azokban az esetekben, ahol a szaképesítés, a bemutatott diploma oklevél felülvizsgálatára kerül sor. Nos, pontosan ezen a ponton kell a rendszernek a hatékonyságát felülvizsgálni. Ez mindenképpen egy fontos kérdés. Aztán két kérdést szeretnék én magam is feltenni. Egyrésztről Péterzen asszonynak intézném azt a kérdést, hogy az attitűd teszt és az adaptációs teszt hogyan nézzen ki. Annak idején erről nagy vita volt a parlament és a tanács között ki döntse tehát el, hogy kit lehet alkalmazni, döntse el eh, a teszt, vagy pedig egy bizonyos ilyen szakmai gyakorlati próbaidő döntse ezt el. Azt gondolom, hogy eh, nekünk ebben a kérdésben döntést kell hoznunk. Az én kérdésem az lenne, hogy a tagállamok hogyan gondolkodnak erről, és ebben az összefüggésben megnéztem a turisztika idegenforgalmi szakmai telefonkönyveket. Nagyon sok teszt van Olaszországban, az egyik tagállamban ennek a szakmának. Vizsgálták, hogy az egyik tagállamban miért van sokkal többféle vizsga, máshol pedig nincsen. Ez nagyon érdekel, hogy mi van ennek a hátterében. Fuchs úrnak pedig azt a kérdést tenném fel. Azt kell, hogy mondanom a szocialista frakció, szociáldemokrata frakció nevében, hogy a szakmai igazolvány mindenképpen támogatni fogjuk. Azt gondolom, hogy ez egy olyan javaslat volt, amit pont mi terjesztettünk elő a parlamentben, itt az Európai Parlamentben, ugyanis ez egy bürokrácia mentes és konvencióktól mentes eszköze lenne, hogy az Európai Unióban a szabadúszást és a mobilitást támogassuk. Tehát ez egy jó ötlet. Éppen most vezetik be ezt az igazolványt, vannak már olyan mérnökök, akik birtokában vannak ennek az igazolványnak, hányan vannak, és tényleg kereslet mutatkozik irántuk. Tehát eh, itt egy szép gondolatról van-e, csak szó vagy a gyakorlatban is működik már a rendszer? Nagyon érdekelne engem. Köszönöm. Mielőtt folytatjuk a kérdések feltevését, úgy gondolom, hogy eh, azért, hogy eh, ne kerüljön ki a feltett kérdések szelleméből, ezért röviden visszaadnám a szót Petersen asszonynak és Fuchs úrnak is, hogy az eddig feltett fontos kérdéseknek választ adjanak ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Néhány szót szerettem volna szólni még egyszer a tanulmányról tehát nem merültünk le nagyon részletes szintekre, hogy a tagállamokban konkrétan mit alkalmaznak. Tehát az idegenvezetők és az alkalmazkodási idő kérdése. Látjuk, hogy mind a kétfajta kompenzáció lehetséges volt, de láthatunk egy olyan tendenciát, hogy az egyik prioritást kap, de ez a tanulmány nem tette lehetővé azt, hogy miért részesítették az egyiket előnyben a másikkal, de két típus alkalmazható. Köszönöm. Frau Gebhardt, erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Először is szeretném megköszönni támogatását. Már többször volt szó a szakmai igazolványról. A Hannoveri vásáron áprilisban először mutattuk be a németországi engineering cardot, és elmondhatjuk, hogy a mai napig körülbelül 200 ilyen igazolványt adtunk ki. A második fontos lépés volt a szófiai közgyűlés, a feáni október 1 közgyűlése, ahol a valamennyi európai mérnök egyesület döntött ennek a koncepciónak az átvételéről. Erre vártunk tehát Németországban. A harmadik lépésnek pedig annak kell lennie, hogy ezt egy hivatalos okmányként elfogadják, és a többi tagállam is bevezesse. Van hét hét olyan ország, amely kifejezte érdeklődését, hogy bevezeti ezt az igazolványt a jövő év elejétől. Ez Hollandia például. Ott a következő év végéig elérjük ezt, és azt tűztük ki, hogy a következő év végéig legalább tíz országban bevezessék ezt az igazolványt. Így tehát gyakorlatilag mindenképpen egy nagy pillanat lesz a jövő év ebben a tekintetben már most nagyon sok német vállalat van, különösen kis és közép vállalat, akik visszajeleznek számunkra, hogy nagy segítség számukra ez az igazolvány, ez a kártya, tekintettel arra, hogy így egész Európából tudnak munkatársakat toborozni. Kisebb vállalatokban, kisebb vállalatoknál nem igazán tudják azt, hogy az adott jelentkező az tényleg mérnöke, van-e ilyen végzettsége vagy sem. Éppen ezért a német gazdaságban nagyon támogatják egy ilyen okmánynak a bevezetését és alkalmazását. Köszönöm szépen. Si, je crois que les réponses... Úgy gondolom, hogy egyértelmű volt a válasz. Már is átadom a szót. Az európai ügyek a bizottság elnökének az olasz szenátusból, Rosszana Baldi asszonynak. Köszönöm, elnök asszony! Néhány specifikus témára szeretnék kitérni, ami az automatikus diplomákon alapuló elismerésre vonatkozik, és konkrétan néhány szakmákról lenne szó. Felismertük, hogy problémák merülnek föl a román egyetemen olasz állampolgárok által elvégzett szársebészeti egyetemi képzés esetén, amikor a diplomáikat elismertetik Olaszországban. Nem vesznek részt az egyetemi oktatásban, nincsenek is ott, semmit nem csinálnak, és annyira súlyos a helyzet, hogy az olasz hatóságok már büntetőgi eljárást is indítottak. Az olasz kormány két oldalú találkozót kért a román kormány illetékeseitől, de még semmi nem történt. Úgyhogy sürgetni kellene az illetékes tagállami hatóságok együttműködését általánosságban ebben a, ezekben a témákban és az ilyen problémás esetekben. Aztán olyan szakképzési végzettség, ami az ötös mellékletnek nem felelnek meg, ez gyakran felmerül kelet-európai országok esetében, hiszen ezek az országok igazolják, hogy Például egy éves szakképzés megfelel olyan képzésnek, ami más országban akár három évig tartanak, és nem is pontosítják, hogy ténylegesen milyen tárgyak elvégzéséről van szó, milyen tárgyak oktatásáról van szó, úgyhogy talán erre a témára is érdemes lenne kitérni. Következő szakképesítések elismerésével kapcsolatos probléma közösségi állampolgárok harmadik országban megszerzett diplomájáról, amelyet egy tagállamban már elismertek, a mi illetékes hatóságaink konkrét esetben az egészségügyi miniszter is elismerte, ugyanakkor nagyon sok olyan eset merül föl, amikor Szerbiában vagy Moldáviában végeznek képzést, amit Romániában elismernek, és ezért ennek az alapján kérik az olaszországi elismerést. Ugyanakkor a nyomozás kiterítette, hogy ezek fiktív képzések voltak. Ennek ellenére a román hatóságok továbbra is kiadnak ilyen igazolást. Volt, amikor nem létező egyetemek által kiadott diplomákról volt szó, például Capital University nevében, ami gyakorlatilag nem létezik. Még egy problémát szeretnék jelezni. Be is fejezem, mert lejárt az időm, köszönöm. Non era il mio tempo. Vagy ez nem az én időm volt, ami, mert oda néztem az órára, és több mint három percet jelzett. Akkor még röviden befejezem. Természetesen még befejezheti a hozzászólását, ha gondolja. Köszönöm. A Nemzeti Mérnöki Tanács azt jelezte, hogy olyan olasz állampolgárok, akiknek ipari szakértői képzettsége van, Angliába utaznak, ott beiratkoznak egy a mérnöki tanács által minősített tanfolyamra, mérnöki diplomát szereznek, Olaszországban pedig e-, ezt tényleges mérnöki diplomaként akarják elismertetni. Természetesen nem akarom ezzel kritizálni az angol rendszert, a szakképezési rendszer, de úgy gondolom, hogy egyértelmű az a szándék, hogy próbálják, próbálnak visszajönni az irányelve. Ez viszont azt jelenti, hogy kiskapukat tartalmaz az irányelv. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nagyon-nagyon fontos problémákat emltett Úgy gondolom, hogy részben már utalt erre Fuchs úr a bevezetőjében. A szakképestést egy független bizottság kell, hogy ellenőrizze a különböző szakmákra vonatkozó független szakértőkkel. Ez talán az egyik megoldás azokra a problémákra, amelyeket ön felsorolt Olaszország, Olaszország esetében. Mm, Többen a nemzeti képviselők részéről már senki nem kért szót, úgyhogy kérek mindenkit, hogy töltsék ki a papírt. Most viszont Lechner úrnak adom meg a szót, aki a szakképesítések elismerésének a munkacsoportjában dolgozott, és különösen érdekli ez a téma. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon érdekes a vita, és kijelölte a horizontot, ahol ezt a vitát kell majd tovább folytatnunk. Ugye nehéz volt az anyag is, különösen érdekesnek találtam azt a tanulmányt, amit itt hallhatunk. Nem kell itt, amit képviselőként megkapott több száz eh, panasza foglalkozni, hanem megfelelő struktúrákat kell találni az egységes kezelésre az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek esetében is. Nagyon érdekesnek találtam, amit dr. Fuchs mondott itt. Talán azt mondhatjuk, hogy a mérnökök nagyon jól szervezettek, akár európai szinten is, és éppen ezért már van egyfajta közös, van egy közös mérnöki nyelvük Európában, tehát van egy megfelelő platform, amin ki lehetett adni ezt az igazolványt, azonban Más szakmákban nagyobbak a különbségek. Vannak olyan szakmák, amit rendeznek az egyik országban jogszabályok, máshol meg nem rendeznek. Tehát hogyan fogjuk tudni ezt összeegyeztetni? Ennyiben az én kérdésem az lenne, hogy hogy az önök tapasztalatában mit lehet általánosítani az önök tanulmányából, és egy speciális kérdés pedig az lenne, talán felesleges az, amit most mondani fogok, de úgy érzem, hogy különbséget kell tenni a között, hogy valaki átmenetileg egy szolgáltatás nyújtás erejéig megy el egy másik tagállamba, vagy pedig ott pedig letelepedik és rendszeresen szolgáltatás nyújt, egy irodában dolgozik. Tegyünk különbséget, lehetséges itt különbséget tenni e két irányzat között, vagy pedig ezeket azonosan kell kezelni? Tehát a kérdés mind a kettőjükhöz az lenne, hogy egy tartós letelepedést hogyan kezelünk, és máshogy kell kezelnünk, mint hogyha valaki csak átmenetileg egy szolgáltatást nyújt határokon átívelően egy másik tagállamban. Tehát meg tudnak itt állapítani különbségeket az engedélyezési eljárásban, vagy sem? Yeah. Oui, uh, Monsieur Lechner. Zakner úr nagyon érdekes kérdést tett föl, hiszen az ideiglenes mozgást egy kicsit másképp kezeljük, mint az állandó tartózkodást, úgyhogy mindjárt át is adom a szót a szakértőknek, hogy reagáljanak erre az alapvető kérdésre. Also grundsätzlich alapvetőnek akkor nevezhetjük, hogyha biztonsági szempontból releváns területen dolgozik mérnökként. Az én szemszögömből közömbös, hogy most csak alkalmilag nyújt szolgáltatás vagy letelepedik. A biztonság a fontos, tehát a biztonsági szempontok és az önkérdése nyilván arra vonatkozott, hogy a mérnöki szakma tapasztalatából valamit át lehet-e ruházni általános tapasztalattá. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, azonban az egész vita, ami a szakképesítések, a felsőoktatási képesítések elismerésével van, itt e, ez két szakaszban folyik. Először is meg kell vizsgálni, meg kell vizsgálni hogy az európai akkreditációs sztenderdeknek megfelel-e az a képesítés, és azt tudja-e egy, egy akkreditációs ügynökség hitelesíteni? Vagy pedig egy harmadik képesítésen keresztül, vagy összehasonlításon keresztül kell az ekvivalenciát igazolni. A másik kérdés pedig, hogy egy nyilvántartó bizottságot kell szakértőkből felállítani, ami nyilvántartja az igazol a képesítéseket, és természetesen a nemzetközi szervezetnek, a felnőnek ellenőriznie kell ezeknek a nyilvántartó bizottságnak a munkáját, hogy ne legyen manipulációs lehetőség. Úgy gondolom, hogyha van egy ilyen háromszintű rendszer, akkor ez nem csak a német mérnökök, hanem más területen is a és a visszaélések száma a minimumra csökkenthető. Természetesen egyetlen rendszer sem lehet teljesen mentes a visszaélésektől. Köszönöm. Francis Aziz úrnak adom át a szót, a Máltai parlament képviselőjének. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Nagyon jól lejtettek, a nevemet, gratulálok. Én a legkisebb EU-s tagállamból jöttem, és nagyon örülök, hogy a nemzeti parlamentek megkapják azt a lehetőséget, hogy többet lehetnek jelen nemzetközi fórumokon. Orvos vagyok szakmamat tekintve, és tanítok is a Máltai Egyetemen. Máltának egy egyeteme van, és az európai normák értelmében egy átlagos méretű, és számunkra nagyon érdekes a szakképzések nemzetközi szintű elismerése. Nem csak a, a diákok fáradozása miatt, hanem a mobilitás miatt is. Számos ö, olyan ö, kurzus létezik, amely nem kapható Máltán, az egyetemen. Tehát nagyon sok ö, tudományos ö, kurzus van, amelyet külföldön kell elvégezniük a hallgatóinknak. Azonban eh, azok, akik az országunkban jönnek és ott szeretnének dolgozni, azokat is érinti ez. Számos szabály létezik számos területen, tehát van egy úgynevezett eh, egészségügyi tanács, amely szabályozza például az ápolók munkáját. Ezen kívül eh, kihangsúlyoznám, hogy mindenki szeretne abban a munkában boldogulni, amelyet tanult. Éppen ezért ezeket a szinteket európai szinten kell harmonizálni. Ne legyenek eh, nagy szakadékok mondjuk Szlovénia és Málta között. De vannak különbségek, és ezeket a különbségeket már az előttem felszólalók említették is. Tehát különbségek vannak az intézmények között, eh, igazából vannak eh, hamis intézmények is, nem létezők. Ez pedig igen, csak visszaélés a rendszerrel. Hiszen olyan végzést adnak ezek a nem létező helyek, amelyek nem is léteznek. Ez pedig nagyon sok kárt okozhat a többi polgár számára. Szeretem volna Fuchs doktort megkérdezni, hát ő mérnök, ezt tanulta, és nem vagyok igazából képben a helyzettel. Tehát vannak építészmérnökök, vannak útépítőmérnökök, műszaki mérnökök. Szeretném megkérdezni, hogy az általa javasolt igazolvány különbséget tenne-e a munkakeresők számára? Tehát a munkáltató esetleg tudja az igazolvány alapján, hogy egy bizonyos személy milyen teljesítményre képes? általánosan is lenne egy kérdésem. Esetleg különféle szintű igazolványok léteznének a különféle ágazatokban. De ezt is fontosnak tartanám. Azonban olyan tekintetben, amely érinti az emberek egészségét, tehát például az orvosok, az ápolók tekintetében nagyon fontos, hogy átfogó szabályzók legyenek. Málta a bolonyai folyamat egyik alapítója. Abban a tekintetben is együtt kellene működnünk, hogy az ilyen tanulmányok, az egyetemi tanulmányok, felsőoktatási tanulmányokat is harmonizáljuk. Mindenképpen a szektornak javulnia kell. Hiszen meg kell adni a fiataloknak a lehetőséget, hogy tanuljanak, és hogy mobilak legyenek, hozzáférhessenek bárhol az Európai Unión belül az ismeretekhez. Tehát, hogy például elmehessenek egy másik országba tanulni, azt a lehetőséget eh, meg kell adnunk nekik. Hogy eh, most lezárjam szavaimat, szeretném az online kurzusokat megemlíteni. Ezek eh, növekedő tendenciát mutatnak, és nem mondanám, hogy nem jók. Azonban azt is ellenőriznünk kell, hogy ezeket a kurzusokat szabályozzák és akreditálják. -e. Köszönöm. Merci euh, pour... Köszönöm mindazt, amit felvetett és ahogy én is mondtam már, ugye a fiatalok mobilitása nagyon fontos, és ez alapvető a, a jövőbeni szakmai siker szempontjából. Az Európai Parlament szintjén növeljük az Erasmus költségvetését, sőt, a KKV-k számára is a szakmai gyakorlati Erasmus-t is felállítottuk, Egyébként az a tanulmány, amire utalt, a bolonyai folyamatot is nyomon követjük és javítani kívánjuk, de ki szeretném ki szeretnénk használni, hogy itt jelen van a mérnök úr, úgyhogy szeretném megkérni, hogy adjon választ a felmerült kérdésre. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy az engineering cardot összefüggésben kell néznünk a bolonyai folyamattal, és az azzal összefüggő akreditálási folyamattal, tehát a minőségi sztenderdekkel. Ön azt kérdezte tőlem, hogy hogyan ismerem föl azt, hogy az adott személy el tudja látni azt a munkakört, amire kiválasztják. Ez úgy gondolom, hogy független a mérnöki szakágaktól, tehát hogy építészmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, az teljesen mindegy. Alapvetően a egyetemi képzés úgy van tagolva, hogy olyan végzettséget adjon, hogy a bolonyai folyamat keretében megfelelő, elfogadható végzettséget adjon, és explicit módon tartalmazza, milyen, hogy milyen, milyen képzésben vett részt, milyen különböző tantárgyakat hallgatott. Ebből tehát ki fog derülni, hogy az adott mérnöknek milyen kvalifikációja, képesítése van. Másodszorban fontos, és ezt a felni nevében követeltük kifejezetten, hogy az, ezek a különböző képzések egy európai minőségi sztendernek feleljen meg, és ebben az EU támogatásával kidolgoztunk a egy Juris standard névre hallgató minősítési folyamatot. Vagy megfelel a folyamatnak, ez az A pont, vagy a Jurésznek felel meg, ez lenne a B pont, és ez gyakorlatilag egy olyan minőségi védjegyet jelent, amire bárki nyugodtan támaszkodhat, tehát hogyha az oklevélen rajta van ez a jelölés. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos feltétele annak, hogy egy ilyen szakmai igazolványt elfogadjanak széles körben. Ebben nagyon következetesek vagyunk. Aztán van az európai minősítési keret is, ami hátterét képezi a munkának. Tehát, hogyha mindezeket a feltételeket, szabályozásokat összevesszük, akkor ez a rendszert a mi szemünkben mindenképpen a gyakorlatban elfogadhatóvá teszi, bürokráciamentessé teszi, és a lehető legnagyobb megbízhatóságot fogja garantálni ezáltal. La parole. Buszai Henri Uh, uh, a szakképesítések kölcsönös elismerése az egyik uh, alapelve a belső piac működésének. És nem lehetséges úgy mobilnak lenni az Európai Uniónből, hogyha nincsen kölcsönös elismerés. Egyetértek Fuchs úrral, hogy legyen egy szakmai igazolvány, én is támogatom ezt az elképzelést, és ez mindenki számára nagyon hasznos lehet, aki más tagállamban szeretne dolgozni. Azonban nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk a technikai lehetőségeket is, hiszen nehéz eldönteni, hogy például kivállal felelősséget az információkért, az információk pontosságáért, amelyek a az igazolvány mögött vannak, hiszen ott vannak az adatvédelmi szempontok is. Az iminek, a belső piaci információs rendszernek kötelező jellegűnek kellene lennie, és ez hasznos eszköz a hatósági együttműködés számára. Osztom Pedersen asszony véleményét, hiszen nem tudom, hogy minden szakma számára szükséges-e, ahogy a tagállamok többség ezt alkalmazza, hogy a rendszert extenzíven használja. Hiszen a szolgáltatásokat garantálni kell, főleg az egészségügyi szolgáltatásokat. Másrészt viszont aránytalan lehet ezt minden szakma számára követelni. Néhány tagállam a illetékes hatóságra bízza, hogy szükséges-e az előzetes nyilatkozat, vagy az előzetes regisztráció tisztázni kell a jogbiztonságot is a mobilitás érdekében. Tehát esetről esetre alkalmazott megközelítésre van szükség. Véleményem szerint eh, ez viszont nem túl jó elképzelés. Végezetül az olasz parlament képviselőjének válaszolnék. Nem tudok olyan példáról, hogy eh, valaki olyan fogorvosi diplomát kapott volna Romániában, legyen az román vagy olasz, hogy nem végezte el az egyetemet. De mindenképpen eszmecserét folytatok a román kormányzattal, hogy megadjam a szükséges magyarázatot. Köszönöm. Köszönöm. Katrin Schilt a szó. is Catherine Styler. Um, Styler. Stylernek hívnak. Köszönöm, hogy felszólalhatok, elnök asszony, és köszönöm a felszólalóknak is. Néhány rövid kérdésem lenne Fuchs úrhoz. És amit Young kollégánk mondott a biztonságról. Nézzük csak meg, például, hogyha összejönnek a mérnökök, akkor nagy dolgokat lehet elérni. De mibe kerül ez eh, az igazolvány? Ez egy önkéntes igazolvány lenne, de mik a kérdései? Tehát a mérnökök beszéltek róla, de ezt tisztáznám. Mm. Másrészt láttuk, hogy eh, az interneten is ellenőrizni lehet bizonyos kurzusokat. Nagy-Britanniában volt egy kísérleti program, hogy az összes képesítést az internetre vigyék. És ez például nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet az elektronikus kommunikációt hatékonyan felhasználni, és szerintem egy ilyen jellegű adatbázis mindenki számára hasznos. Most a paciensek biztonságáról is beszélek majd. Ez nagyon lényeges rész, és nagyon szépen fogalmazta meg egy Young képviselő. Az orvosi foglalkozások összefüggnek a biztonsággal természetesen a nyelvvel. És úgy gondolom, hogy az egészségügyi szakmák kölcsönös elismerése előremutató dolog. Itt hallhattunk uh, Urbáni doktorról egy példát, de múlt héten is volt egy ilyen példa. Azt hiszem, hogy egy spanyol vagy argentin orvos volt, akik Spanyolországban regisztráltak és felfüggesztették, mert Nagy-Britanniában dolgozott. Tehát vannak ilyen dolgok az összes tagállamból, és ezeket esetleg jobban meg lehetne oldani, de ami a paciensek eh, biztonságát illeti abszolút prioritást. És, és most Busoly úrnak is válaszolnék, hogy ezek a dolgok nagyon fontos, ezeket ki kell vizsgálni. Köszönöm. Je Weiler asszonyé a szó, ezt követően Petersen asszonyé, hiszen önnek volt egy-két kérdése az engedélyezéssel kapcsolatban, illetve az előzetes nyilatkozattal kapcsolatban Stitler asszonyhoz, úgyhogy meg fogom adni önnek is a szót, de most Barbara Weileré a szó. Két kérdésem lenne, köszönöm szépen. Először is én is azok közé, a képviselők közé tartozom, a képviselők közé tartozom, akik nagy lelkesedéssel fogadták el az irányelvet. A zöld frakcióban ülő képviselőit bólint, ugyanis azt gondoltuk, hogy valamit megmozgatunk végre. Nem nem csak növeljük a letelepedés szabadságát és az országváltás lehetőségét, hanem, és most kritikát gyakorolnék Németországgal szemben is, minden ország azt gondolta, hogy neki van a legjobb szakképzési rendszere, és ezt most aztán fel kell adnia. Nos, ezt mindenképpen ezen a téren változást akartunk. Meg kellett, hogy állapítsam, hogy az idegenforgalmi, idegenvezetők szakmája nincsen szabályozva Németországban, éppen ezért nehéz Németországban németeknek akár, vagy skandináv országokból származóknak munkához jutni. Változtatott ezen a német országi helyzeten az irányelv, vagy sem? ki fog alakulni lassan egy európai egységes munkaerőpiac, vagy sem. Dr. Fuchshoz intézném a második kérdésemet. Az, amit ön mondok, az lenne valószínűleg mindannyiunk vágya. Ez az optimális megoldás, amit mindannyian szeretnénk. Azonban én kicsikét kritikát gyakorolnék. Szeretném, hogyha itt a házban a bizottság bizottságot és a tanácsot is megkérdeznénk, hogy miért van ennyi függő eljárás a tekintetben, hogy a tagállamok nem ö, nem ültették át az irányelvet. Talán néhány tagállam nem is akarja. Én azt gondolom, hogy Németországban a bolonyai folyamattal kapcsolatban olyan dolgok történnek, amik nem engednek optimizmusra okot, ami pedig a szakmai igazolványt illeti, és a bolonyai folyamatot illeti. Nos, ezeket mind-mind még meg kell valósítanunk, tehát ami a bolonyai folyamatot jelenti, ettől a főiskolák és egyetemek egyre inkább elhatárolódnak újra Németországban is. Tehát a kérdés az lenne, hogy nem vehetnénk elő a régi rendszert. A többség akkor azt mondja, hogy dehogy nem, térjünk vissza a régi rendszerhez. Kifejezetten sajnálatosnak tartom, hogy ezekkel az ellenállásokkal, amikor elfogadtak az irányelvet, nem számoltunk. Azt gondolom, hogy az ön szakmája, e tekintetben kicsikét tárgyalagosabban közelít a problémához, hiszen önök matematikával, természettudományokkal foglalkoznak. Ide sorolhatnám talán az orvosi szakmákat is, az ápolókat, bár talán ezekben a szakmákban van egyfajta ilyen ideológiai e, terheltség is, tehát én minden esetre a irányelv átültetésével kapcsolatban jobb eredményeket vártam volna, és szkeptikusan látom a problémákat, nehézségeket. Pontosan azért ülünk itt, mert nehézségek merültek föl a szakképesítéssel kapcsolatos irányelv végrehajtása területén. A szkepticizmus is létezik, de hát ezt a lépést, ezt a korlátot át kell, hogy lépjük. Peterson asszony, egy kérdés, két-három perc, Fuxor és még szót kap, és aztán pontosan tartjuk a tervünket. Ticsus úr, esetleg ön is megkapná a szót, hiszen Bárnyé úré lesz a, főleg a szó a második részben, úgyhogy a két rész között adnám meg önnek a szót. Fontosnak tartom, hogy ebben a fázisban ön is szót kaphasson. Petersen asszony a szó. Thank you. Um... Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy az írott nyilatkozat előzetes benyújtása összefügg azzal, amit mi is kiderítettünk a tanulmányban. Tehát, eh, hogy a tagállamok eh, ezt az előre benyújtott eh, nyilatkozatot felhasználják az állás interjúnál. És ezt adhok alapon használhatják. És ez bizonyos tekintetben releváns lehet, szükséges lehet, ahogy például említették az egészségügyi szakmáknál. Volt egy példánk, hogy ezt szükségesnek tartották, különben az adott tagállam felügyeleti rendszerét nem lehetett volna bekapcsolni, hogyha nem lett volna előzetesen benyújtott nyilatkozat. Köszönöm. Fuchs úr hogy az első rész lezárja. Igen, azt gondolom, engedje meg, hogy Weiler asszony hozzászólására reagálják először. Ami a mérnöki tudományokat illeti, arról tudok beszámolni. Németországban a bolonyai folyamatot a mérnöki folyamat, mérnöki szakmákban, mérnöki tudományban 89%-ban bevezették. Ez nem csak arra vezethető vissza, hogy nemzetközileg tevékenyek vagyunk, mérnökök vagyunk, hanem ezt a több szakaszos oktatási, képzési folyamatot a 89%-a a tartományoknak átvette. A többi szakmáról nem akarok nyilatkozni, és nem szeretnék azokról a főiskolákról sem beszélni, akik megpróbálnak kibújni a folyamat alól, azonban én optimistább vagyok, mint ön. Én azt gondolom, mindannyian előbb vagy utóbb be fogják vezetni a képzési rendszert. Éppen ezért itt a parlamentben is nagyon fontos leszögeznünk, hogy önöknek mindenképpen törekedniük kell politikai hatalmuknál fogva, hogy a bolonyai folyamatot végrehajtsák. Ezt nem a főiskolák érdekében, hanem a fiatalok érdekében kell tenniük, akik elvesztették az orientációjukat. Hogyha a politika nem ad megfelelő nyomást, hogy ez a reform lefolytatódjon, akkor a reform az mindenképpen kudarcot fog mondani. Éppen ezért nyomatékosan kérem, hogy próbáljanak meg befolyást gyakorolni annak az érdekében, hogy Németországban ne álljon meg félúton a folyamat, a reform és a bolonyai folyamatot lefolytatják, ugyanis, hogyha megállunk most itt, akkor semmit sem nyertünk ezzel. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm. Tidzse úr, Mm, akkor most a vitámnak ebben a fázisában elmondaná-e, beszámolná-e a munkájáról, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokat dolgozott ebben a témában. Köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek, mivel Barnié biztos fog beszélni nem sokára. Csak egy pontot említenék, hiszen említették a bolonyai folyamatot is néhány alkalommal. Mi egy tanulmányt, egy külső tanulmányt szeretnénk megrendelni, melyben ezen két fontos folyamat interakcióját vizsgálnánk meg. Azt is szeretném elmondani, a többit pedig a biztoson fogja majd elmondani kicsit később. Köszönöm. Sur la première partie, euh... Az ülés első részét nagyjából lezártuk. Antonio Correa de Campusnak adom meg a szót. talvez tinha pedido para falar antes do representante da Comissão, mas... Köszönöm. Igazából a bizottság előtt akartam felszólalni, de amit most szeretnék elmondani, az sok országra vonatkozik. Számos felszólaló nyilatkozott már ahhoz, hogy a bolonyai folyamat imidzse rosszabbodik. A felsőoktatási intézmények problémákkal küzdködnek. Nem elégedettek bolonyával. A munkaerőpiacon pedig diszkrimináció észlelhető a bolonya előtti és utáni végzettségek tekintetében. Ez pedig nem jogszerű sok országban. Többek között az én országomban, Portugáliában sem. Tehát más jelek is vannak. Portugáliában például úgy van, hogy a mérnök szövetség megpróbált egy szűrőmechanizmust beépíteni. Tehát ez egy vizsga lenne, mely révén kiderülnének képességek, azonban ez a rugalmasság és a mobilitás kárára megy. Ez az egész dolog nagyon vitatott, nagyon drága, azonban ami a leginkább megdöbbentő, az orvosok esete már hallottuk is hogy a bizottság két tanulmányt is előkészít. De a problémát esetleg máshogy is meg lehet világítani. Gyakran beszélünk a betegek biztonságáról. Azonban az akadályokkal is foglalkozunk kell, a mobilitás akadályaival. Számos felsőoktatási intézmény van. Röviden elmondhatom még? Elmondhatom még röviden? Antonio, te már a második már témáról beszélsz, ezt akartam neked jelezni, tehát azt akartam megkérdezni, most az elsőhöz vagy a másodikhoz szólsz hozzá. Úgyhogy inkább majd a második részben szólj hozzá újra. Reisner úr, röviden. Ich ganz kurz. Ähm, ami a bolonyai folyamatot illeti, itt elfogadom azt, amit, amit Fuchs úr mondott, és gyakorlatilag ezt mondtam volna én magam is. Még egy rövid megjegyzésem azonban lenne. Most nem építhetjük az egész szabályozást a bolonyai folyamatra, ugyanis néhány tíz év múlva is lesznek még emberek, akik nem vettek részt a bolonyai folyamatban. Köszönöm szépen. Azt gondolom elég röviden fogalmazta. Igen. Akkor rövid választ fognak biztos adni. Diese Fälle haben wir Nos, ezeket az eseteket figyelembe vettük, éppen ezért fontos, hogy a Nemzeti Nyilvántartó Bizottságok szakemberei ismerjék a bolonyai folyamatot, és a régi rendszernek a kialakításával is tisztában legyenek, a bolonya előtti rendszernek a kialakításával. Alors nous allons donc entamer maintenant la deux... Akkor most megkezdjük az ülés második részét. Most fogunk uh, a, foglalkozni az egészségügyi szakmában felmerülő tapasztalatokkal. Először is Patrick Fortuit úrnak adom meg a szót, aki a Francia Gyógyszerész Szövetséget képviseli. A bizottság felkérte, hogy koordinálja a nemzeti és európai hatósági információgyűjtés és értékelés koordinációját végez el. Ezt követően Tony Hazel kapja meg a szót, aki az Egyesült Királyság beli ápolókat és szülésznőket képviseli. Ebben a szakmában is automatikus a szakképesítések elismerése, mint az orvosi szakmák legtöbb esetében. Házel professzort is fölkérte a bizottság, az ő esetében is a tapasztalatok, az információk gyűjtése volt a feladata a szakképesítések elismerése témájában. Már is átadom a szót Patrick Fortui úrnak. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. A vita ezen fázisában egyértelmű, hogy problémás az egészségügy területe, hiszen ez többször fölmerült, úgyhogy lehet, hogy redundásnak fog tűnni az előadása. Minden esetre azért szeretnék néhány részletkérdésbe belemenni, esetleg majd a vita során lesz erre lehetőség. A előadásom három részre oszlik. Először is az európai kontextusról fogok beszélni, aztán be fogom mutatni a európai szintű gyógyszerész tapasztalatokra vonatkozó javaslatokkal, tehát több ilyen javaslatról van szó, illetve jelentésről van szó, az elért eh, eredményeket is be fogom mutatni, gyakorlatilag a nyári időszakban végeztük el ezt a munkát, Jan, júniustól szeptemberig végeztük eh, el ezt a munkát. Európai kontextus szintjén már említették is, hogy a szakképesítések elismerésére vonatkozó irányelv keretei között vagyunk. Ennek a célja, hogy Európában a szakemberek szabadon mozoghassanak. 15 meglévő irányelv összefoglalásáról van szó, ebbe 5 orvosi szakma tartozik, orvosok, fogsebészek, ápolók, gyógyszerészek és szülésznők. Elnök azt már is el szeretném mondani, hogy 5 év elteltével az esetleges felülvizsgálat miatt ellenőrzi, ellenőrizni kell, át kell nézni ennek az irányelvnek a teljesülését, ez magában az irányelvben szerepelt. Úgyhogy ennek az értékelésnek az előadójaként szeretném elmondani, és szeretnék már is köszönetet mondani, hiszen ez egy újfajta megközelítés, mert most az illetékes hatóságok végezhették el ezt az első tanulmányt, ezt az első értékelést. Meg vizsgáltuk, hogy a európai szinten illetékes hatóságok szintjén mi ilyen a helyzet, hiszen az öt szakmára vonatkozóan általános tanulmányt kellett volna készíteni. De általános beszámolót nem tudtunk készíteni, ezért szakmánként készítettük ezt, és ma kizárólag a gyógyszerész szakmáról fogok beszélni. A jelentés, amelyet készítettünk, egy tanulmányon alapul három ülés volt, ahogy mondtam a nyár során, először június 5-én üléseztünk. Ezen az ülésen az Európai Bizottság egy jelentés alapján dolgoztunk, egy specifikus kérdőív kidolgozására vonatkozott ez, amivel értékelni lehet az irányelvet. Aztán június 9-én volt a következő ülésünk, ekkor a fő témákról beszéltünk, amelyeket fontosnak tartunk, vagyis a letelepedés, ideiglenes szolgáltatás nyújtás, képzés, kezdeti képzés, folyamatos képzés, és együttműködés az egyes illetékes hatóságok között egy harmadik ülésünk is volt, ekkor megvizsgáltuk, hogy mik a nagy következtetések, illetve elnézést, mik a fő tendenciák az illetékes hatóságok információja alapján. Természetesen mind a 27 illetékes hatósággal felvettük a kapcsolatot, a gyógyszerészeti szakma illetékes hatóságairól van szó. 18 választ kaptunk, már ez is jelentős, és ezeknek az információit tudtuk feldolgozni. A fő eredmények tekintetében először is, ahogy mondtam, az egyik cél, hogy egyszerűsíteni kell, könnyíteni kell a mobilitás lehetőségeit és feltételeit az ezen szakmák esetében konkrétan itt a gyógyszerész szakmáról van szó. A tehát szeptember 17-e és szeptember 24-e jelentésekről van szó. Tehát a következő szlájdon ugye látják a fő eredményeket. Aztán majd úgy gondoltam, hogy a részletekbe akarok belemenni, hogyha kérdéseket tesznek föl. Tehát a egészségügyi szakemberek mobilitásának az előmozdítása. Egyébként a vita elején is már fölmerült, hogy az egészségügyi szakmák, a gyógyszerész szakma esetén különleges aspektusokat kell figyelembe venni, hiszen itt fölmerül a beteg biztonsága. A brit képviselő föl is vetett ilyen problémákat, és mi magunk is egész Európában a biztonságot garantálni kívánjuk. Tehát nem lehetnek olyan szakemberek, akik, persze vannak mindig szakemberek, akik hibát követnek el, de szerencsére ezeknek a száma alacsony. De nekünk az a célunk, hogyha valaki a származási országában hibát követel, és ott eltítják a foglalkozás gyakorlásától, akkor ez a tiltás legyen érvényes a többi tagállamra is, és ne gyakorolhatja a szak, gyakorolhassa a szakmáját szabadon más tagállamban. Ehhez viszont az egyes illetékes hatóságok együttműködésére van szükség. A főbb eredmények tehát a letelepedés tekintetében ez relatíve egyszerű. Automatikus elismerést sikernek kell, hogy elkönyveljük, az hatóságok és a gyógyszerészek szempontjából is minden visszajelzés pozitív volt, úgyhogy amikor minden jól működik, akkor arról nem is nagyon szoktunk beszélni. Amikor időben jön a vonat, azt senki nem említi meg, csak akkor, amikor késik. Igazából én egy kicsit optimistább vagyok, mint az a német európai parlamenti képviselő, aki előttem szólt. Minden esetre már érdekes eredmények születtek, legalábbis a gyógyszeres szakmában ez a helyzet. Az ideiglenes szolgáltatás tekintetében ez újdonság a gyógyszerészek esetében, hiszen általában egészségügyi szakmáknál ez már létezett, de gyógyszerészeknél korábban még nem létezett. Úgyhogy most még relatív korlátozott olyan gyógyszerészek száma, akik ideiglenesen nyújtanak szolgáltatást más tagállamban, úgyhogy kevés a tapasztalatunk, de úgy tűnik, hogy elég jól működik ez a dolog. Igazából a képzés és az egészségügyi szakemberek kompetenciája, illetve konkrétan a gyógyszerészek kompetenciája a problémásabb kérdés. A képzés időtartalma az illetékes hatóságok válasz alapján 5 év plusz 6 hónap szakmai gyakorlatra van szükség. De globálisan kérték, hogy a szakmai gyakorlatot harmonizálják. Tehát a 6 hónap az legyen egy folyamatos szakmai gyakorlat, és nem pedig részletekben teljesített 6 hónap mert úgy tűnik, hogy az nem biztosítja megfelelően a szakmai fölkészültséget. Egy másik fontos téma, amit szeretnénk említeni, az öt év rendben van, de az is fontos, hogy a, ez hány órát jelent, mint képzés, tehát a, hány óra tényleges tanulmányt jelent ez, úgyhogy harmonizálni kell ezt is véleményünk szerint. Az utolsó pont itt a dián, egyébként erről már szó volt, a nyelv ismereti problémák, a befogadó ország nyelvének az ismerete. Aztán a képzés és az illetékességek tekintetében, kompetenciák tekintetében szükségesnek mutatkozik a tanulmányokra vonatkozó, a tanulmányok tartalmának a frissítése, az 1985-ös szabályok alapján dolgozunk most, ugyanakkor olyan előrelépések történtek, olyan újdonságok vannak a szakmában, akár a terápiás képzésben is. Például van egy PCT törvény, ami Franciaországban teljesen megváltoztatta a gyógyszerész szakmát, úgyhogy az új szerepeket föl kell mérni, és újra meg kell határozni az egyes témákat, amelyekben fölkészültnek kell lennie az egészségügyi szakembereknek, hiszen a technológia maga is változik, és ehhez hat az egészségügyi szolgáltatásokra. A másik fontos téma a folyamatos képzés mondjuk nekem van egy 70-ben elnyert vagy megszerzett diplomám, ennek alapján még ma is gyógyszerésznek hívhatom magamat, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a folyamatos képzés kérdése harmonizálva legyen. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ne csak a saját tagállamában, hanem más országban is a folyamatos képzést igénybe vehesse a gyógyszerész. Hiszen vannak olyan területek, ahol külföldön esetleg jobban hozzá lehet férni a szakmai továbbképzési lehetőségekhez. Végül két témát szeretnék említeni. Az illetékes hatóságok együttműködése az egyik téma. Egyrészt az IMIK projektről szó volt, majd esetleg a vita során erre vissza tudunk térni. Általánosságban az illetékes hatóságok elégedettek ezzel. A belső piaci tájékoztató rendszer használatával az illetékes hatóságok elégedettek, és a gyógyszerészek egyébként a kísérleti csoporthoz tartoztak az IMI rendszer tekintetében. Ugyanakkor sajnálatos, hogy még nincs minden illetékes hatóságben, ebben a rendszerben, még nem használja minden hatóság ezt a rendszert. De itt is úgy gondolom, hogy előrelépések történtek. Végül pedig egy más témát szeretnék említeni a hatóságok közti együttműködés tekintetében, ez az európai igazolvány. Véleményünk szerint ez a diplomák elismerése és a mobilitás segítése tekintetében egészségügyi szakmáknál egy kedvező lehetőség. Egy vagy két olyan ország van, amely egyetemen pozitív választ adott. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy az illetékes hatóságok adják ki ezt az igazolványt. Egyébként ez szerepel az irányelvben is. Amit mérnök kollégám is mondott, azt is fontosnak tartjuk, hogy pontosítani kell, hogy milyen keretek között adják ki ezt, ezeket az igazolványokat. Egyébként ez a kártya, ez az igazolvány nagyon hasznos lehet az általában az egészségügyi szakemberek mobilitása tekintetében, és a folyamatos képzés is beletartozhat az igazolványal igazolható információk körébe. És természetesen az orvosi dossziéhoz való hozzáférést is ennek segítségével lehetne biztosítani. Mik is a következtetések a munkáink alapján. Még egyszer mondanám, hogy nagyon rövid időszakát eh, rendelkezésünkre, úgyhogy ezt a témát még el kell mélyíteni, és tovább kell dolgoznunk az illetékes eh, hatóságokkal az elemzés tekintetében. Szeretnénk eh, köszönetet mondani az új innovatív megközelítésért az Európai Bizottságnak hangsúlyozzuk a beteg védelmének, beteg biztonságának a kérdését, mert ez egy különleges aspektusa az egészségügyi szakmáknak, és konkrétan a gyógyszerész szakmának is. A képzés esetében pedig nem az időtartam, hanem a tartalom, amit hangsúlyozni kívánunk. Ezen kívül a folyamatos képzés, ez is ugyanúgy szolgálja a betegvédelmét, a betegbiztonságot. Aztán az illetékes hatóságok közötti együttműködés a következő téma, ezt az előbb említettem, méghozzá egy európai struktúra keretei között, azért, hogy koordinált módon együtt tudnak dolgozni ezek az illetékesek. Aztán olyan eszközök, mint az egészségügyi szakmai igazolvány, ezeket is hangsúlyoznunk kell, illetve az IMI, a belső piaci tájékoztató rendszer is fontosnak tartjuk. Ezek a fő vonalak, amelyeken dolgoztunk, az első munkáknak ezek az eredményei, vannak bizonyos illetékes hatóságok, európai szinten vannak minisztériumok, vannak szövetségek. Ez azért is fontos, mert az egyes szervezetek megközelítése más és más, és így tudjuk elmélyíteni az elemzést. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Forti úr. Nagyon érdekes volt ez a tapasztalat, amiről beszámolt. És Barbara egyébként ez is bizonyítja a számunkra, hogy előrelépés történik, lelkesek lehetünk, egy új generáció érdekében dolgozunk, két-három-öt év intenzív munka áll előttünk, de úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Most átadnám a szót Tony Hazel professzor úrnak, aki az Egyesült Királyságbeli ápolókat és szülésznöket képviseli. Köszönöm. Szeretném megköszönni a bizottságnak a meghívót, hogy ide jöhettem ma. Személyesen megtiszteltetésnek és privilégiumnak tartom, hogy itt lehetek. Tudom, hogy ez a folyamat a konzultáció első szakasza, hogy ezt az irányelvet felülvizsgáljuk. A bizottságtól pedig információkat is kapunk, hogy hogyan ültetik át a direktívát a különféle tagállamokban. A szövetségünk örült annak, hogy az irányelv végrehajtását koordinálhattuk. Mi az ápolók és szülészek független szabályá vagyunk, és 650 ezer ember regisztrált nálunk. Nagyon közel állunk a francia testvérszervezethez, a SASFAM szervezethez, amely a bábák, a szülészek szakmáját szabályozta. Most nézzük meg, hogy a bizottság eredeti kérdő ívét hogyan is töltöttük ki, tehát tartottunk megbeszéléseket, találkozókat, és nagyon pozitív visszhangokat kaptunk. Az is örömtélő volt, hogy viszonylag rövid határidőn belül kaptuk ezt meg. A konzultációs folyamat eredményeként 26 jelentést kaptunk ápolók tekintetében, és 24 nemzeti jelentést a bábák tekintetében. Nagyon érdekes és nagyon informatív jelentések voltak ezek. De most nézzük meg, hogy milyen eltérések vannak az irányelv átültetése tekintetében. Ez különféle természettel bír az illetékes hatóságok szintjén. Azonban vannak olyan közös témák, amelyek az egész Európai Unión belül megfigyelhetők. Szeretnék utalni arra is, hogy az NMC írásban benyújtott jelentése már a bizottság honlapján elérhető. Az első téma az az, hogy egy közös minimális képzésre van szükség. És más az ápoló szakma és a bába, a szülés szakma igény alapja, mint 30 évvel korábban. Az ápolási szakma is úgynevezett evidencia alapú szakma már nem elszigetelt szakmának számít, és a integrációját a tanulási módszerek is elősegítik. Nézzük most meg a folyamatos szakmai fejlődést. A folyamatos szakmai fejlődés 18 országban kötelező. A szakmáink mobil, dinamikus szakmák és állandó továbbképzés biztosítja a kezelés és a gondoskodás szintjét. A harmadik pontunk az információ csere. Pillanatnyilag többféle megközelítés létezik a tagállamokban, különböző az adatvédelmi rendelkezés helyzete is, de konszenzus volt abban a tekintetben, hogy a belső piaci információs riadó mechanizmust az ágazati szakmákra is ki kell terjeszteni. Végezetül pedig a nyelvekről, a nyelvvizsgáról szólnék. Az illetékes hatóságok megerősítették, hogy a nyelvvizsga a munkáltató számára az egyik legfontosabb. Azonban a 26 jelentésből 13 pedig a megfelelő nyelvismeretek hiányáról panaszkodott. Tehát, hogy az ápolóknak és a szülészeknek nem volt megfelelő szintű nyelv ismerete. Ez lett volna a jelentések rövid összefoglalója a bizottság pedig az irányelvre vonatkoztatva közölte ezt az interneten. Sokkal részletesebb információ kaphatók meg a honlapunkon, de most természetesen örömmel válaszolom meg kérdéseiket. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Meg kell, hogy állapítsam, hogy pontosan tartjuk a az időtervünket. Az összes képviselő, aki más országból érkezett, tényleg fontosnak tartanám, hogy minden országból felszólaljon képviselő. Most átadom a szót Spiro Stariadulos úrnak, görög képviselő, a görög parlament tagja. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Engedjék meg, hogy néhány eh, megjegyzéssel éljek. Az európai képviselőket szeretném megkérni, hogy vegyék figyelembe az általam felvetetteket. Egyetemű, hogy az irányelv célja, hogy eh, könnyebb legyen a szakmai egészségügyi szolgáltatások nyújtása határon átnyúló módon, illetve hogy elősegítsük, elősegítse a mobilitást. Ugye szabad mozgás és szolgáltatás nyújtás ezek a központi témái ennek az irányelvnek, hiszen fontos ez olyan állampolgárok esetében, akik más országban akarnak letelepülni. Ugyanakkor Görögországban az átültetést követően azt láthatjuk, hogy a panaszok 80%-a olyan esetekre vonatkozik, amikor görög egyetemisták vagy tanulók kihasználják ennek az irányelvnek a lehetőségeit, méghozzá a diplomák külföldön megszerzett diplomák elismerésének a lehetőségét. Olyan eszközökre van szükség, amelyek segítik a szabad mozgást, ez egyértelmű, de ezeket az eszközöket nem szabad úgy kialakítani, hogy ezekkel vissza lehessen élni, illetve a tagállami intézkedéseket ki lehessen játszani. Fontos, hogy legyenek védelmi intézkedések is. Itt például a szakképesítés automatikus elismerése is szerepel bizonyos szakmák esetében, amelyek egészségügyi szakmák, bizonyos orvosi szakmák és mérnöki szakmák is. Más esetekben viszont nem automatikus az elismerés. Az egyes tagállamok között hatalmas eltérések vannak az oktatási rendszer tekintetében. Ezért sokszor nehéz az automatikus elismerést teljesíteni. Hadd mondjak erre egy példát. A kinezi terapeuta Görögországban egyetemi diplomát igényel ennek a szakmának a gyakorlása. Ugyanakkor más tagállamokban elég, hogyha középfokú képzettsége, képesítése van valakinek ez a szakmához Anélkül, hogy tényleges értékelést és ellenőrzést végeznénk arra vonatkozóan, hogy milyen szakismeretei vannak a, ennek a szolgáltatás nyújtójának, anélkül nehéz nemzeti szinten megvalósítani ezeket a szabályokat. Úgy gondolom, hogy a fogadó ország nyelvét nagyon jól kell, hogy ismerje a szakember, és ezt is ellenőrizni kell a dosszié ellenőrzése során. Végül az irányelv általános felülvizsgálata és esetleges módosítása véleményünk szerint még talán korai, hiszen lehet, hogy még kevés, úgy gondoljuk, hogy még kevés tapasztalat gyűlt föl ahhoz, hogy a végrehajtást ténylegesen értékelni lehessen. Véleményünk szerint hosszasabb tanulmányozási időszakra van szükség hogy egy tényleges eh, határok nélküli uniót építsünk, ahhoz fontosnak tartjuk, hogy eh, az átültetés megfelelően működjön, és ne legyenek problémák nemzeti szinten. Köszönöm. Filippo Bubico képviselője a szó az olasz szenátus részéről. Köszönöm, elnök asszony! Először is szeretném azt elmondani, hogy az irányelv felülvizsgálata lehetőséget adhat számunkra arra, hogy reagáljunk azokra a problémákra, amelyek az irányelv alkalmazásának első fázisában felmerültek. Európa nem mondhat le a belső piac építéséről, főleg abban a nehéz gazdasági fázisban, amelyet most megélünk ugyanakkor el kell oszlatni az aggályokat, a félelmeket és az ellenségességeket, amelyek egyébként a Monti jelentésben is szerepeltek. Ahhoz, hogy le tudjuk győzni ezeket a nacionalista törekvéseket és a félelmeket, egyetemű szabályokat és alkalmazható, végrehajtható szabályokat kell hoznia mind a 30 országnak meg kell akadályozni azt, hogy egyes tagállamok vagy egyes személyek visszaélhessenek a szabályoknak, szabályokkal. Európai szintű szabályokat kell kialakítani az egyes szakmák esetében fogyasztóvédelmi célra, de ugyanígy a szakmát gyakorlók és a vállalkozások védelmének a céljával is általánosan érvényes minimális szinteket kell felállítani a szakma folyamatos gyakorlása feltételeként. Fontosnak és érdekesnek tartjuk azt a javaslatot, amelyet a német mérnökök állítottak össze. Véleményem szerint ezek a javaslatok nagyon jó alapot képeznek ahhoz, hogy a harmonizáció gyümölcsözően előre tudjon lépni az európai igazolvány, európai szakmai igazolvány segítségével. Önkéntes rendszer keretei között az első fázisban, de el tudom képzelni, hogy ez hosszú távon egy olyan célt képviselhet, amelyel a szakmai képességek és a felelősségek kölcsös elismerését lehetne ö, megoldani. Hasonlóan nagyon hasznosnak tartom a Rambo jelentésben szereplő javaslatokat is. És nagyon fontos megjegyzések szerepelnek az egészségügyi szakmai szervezetek, konkrétan a gyógyszerészek, az ápolók és a szülésznökre vonatkozó jelentésekben is fontos javaslatok szerepelnek. A bolonyai képzési folyamat tekintetében úgy gondolom, hogy ezt a folyamatot tovább kell vinni, de a szakmai tapasztalat és a szakmai szervezetek esetében is ez igaz. A képzés és a szakmai tevékenység egy közös erőfeszítésnek köszönhetően ezeknek a szintje szintjének közelítenie kell azért, hogy közös és közösségi szinten is érvényes szakmai szinteket lehessen kialakítani. Nagyon fontosnak tartjuk a mai alkalmat, hiszen a nemzeti parlamentek és a nemzeti kormányok hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy az Európai Parlament előre lépjen a végiggondolás tekintetében, illetve az Európai Parlament is pontosabban tudja kialakítani a javaslatait a ma rendelkezésre álló intézkedések optimálisabb végrehajtása céljából. Köszönöm. Nagyon fontosnak tartom, amit mondott, főleg az utolsó mondatára térnék vissza, hiszen ha pozitívan előre akarunk lépni, akkor mindez nagyon fontos. Zsuván kollégámé a szó, az Európai Parlament képviseletében természetesen, és nagyon fontos az ő szerepe ebben a vitában. Köszönöm szépen, igen, orvos vagyok, de nem egyedül ülök itt orvosként ebben a teremben. Úgyhogy nagyon jól ismere, ismertem ezt a témát, még mielőtt európai képviselő lettem. Sok minden elhangzott. Weiler asszony nagyon jól összefoglalta a kérdést, amikor azt mondta, hogy Mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a, a tagállami szabály a legjobb a mi szakmánk tekintetében, és egyébként az állampolgárok nagy része így gondolja. Ez az igazi nehézség, hiszen az ideális világban hogyha a szakma egyforma lenne az egyes tagállamok esetében, akkor működne mi ez. De ez nem így van, hiszen egy brit ápoló nem ugyanazt a szakmát gyakorolja valójában napról napra, mint egy francia ápoló. Tehát ideális esetben ugyanaz lenne a funkciója az egyes szakmáknak, és hogyha a képzés, főleg az alapképzés egyforma lenne, akkor nem is lenne miről beszélnünk, hiszen egyforma lenne a képzés, akkor nem kéne attól félni, hogy az egyik tagállamban, egy A tagállamban elismerünk egy B tagállamban kiadott diplomát. Viszont nagyon fontosnak tartom, hogy azért, hogy 5 év múlva, meg 10 év múlva, meg 15 év múlva ne üljünk itt újra, és ne arról kelljen beszélnünk, hogy miért nem működik az irányelv, ezért nagyon fontos, hogy a gyökerénél ragadjuk meg a kérdést, vagyis az alapképzésnél. Ez az első megjegyzésem. Másodszorban a tényleges probléma, ez megfelelően el is hangzott többek részéről, az a félelem, és az a, a nemzeti szintű, a nemzeti szabályokhoz való ragaszkodás. Most vagy minden szakma képviselője segít abban, hogy megtaláljuk a közös pontokat és azokat az elemeket, amelyek alapján mondjuk el tudjuk azt érni, hogy egy francia orvos tényleg olyan képzést kapjon, mint egy román vagy egy olasz orvos. Hát vagy a, a szakma képviselője ezekben segítenek nekünk, vagy nem fog működni a dolgok és önök, mint nemzeti jogalkotók úgy gondolom, hogy fel tudják gyorsítani ezeket a kérdéseket méghozzá napi eszközökkel, olyan eszközökkel, amelyeknek a célja a nemzeti félelmek elleni harc. Mi is ez a félelem? A vita során lehet, vagy a párbeszéd során lehet elosztani ezeket a vitákat, hogyha a külföldi képzés illetve mind, mindazok, akik a képzést szervezik, vagy a képzést nyújtják, és biztosítják, hogy valaki külföldön is tudjon dolgozni. Tehát nagyon fontos a, a tanulók mobilitása, a tanárok mobilitása. Ez egy egyszerű eszköz, ez egy napi eszköz, és hozzá tud járulni jelentősen a félelmek eloszlatásához, illetve, hogy elfogadjuk a, egymást. Tehát a tanulók és tanárok akkreditációja. Nagyon helyes megjegyzések hangzottak el. Véleményem szerint az első kihívás az technikai, de ugyanakkor pszichológiai is. Ne féljünk egymástól, és ne féljünk a szomszédok által biztosított képzéstől, fogadjuk el, annak ellenére, hogy eltérések vannak a képzések területén, meg vagyok arról is győződve, hogy minden ország ugyanolyan gondosan szabályozza ezeket a kérdéseket, annak ellenére, hogy nem teljesen egyforma maga a képzés az egyes tagállamokban. Elnök, köszönöm. Okászim Báronéja szó. Ő a belső piaci bizottság elnöke a Lordok házában. Úgy gondolom, hogy nagyon szorosan tudunk együttműködni önöknek. Önökkel köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Azon albizottság tagjaként, amely felelős a belső piacért, azt támogatjuk, hogy a dolgozók a belső piacon szabadon mozoghassanak. Azonban a brit tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi rendszer a végrehajtással egyetemben nagyon messze van a tökéjtől. Ahogy hallottuk is, olyan rendszert szeretnénk, amely egyszerű, könnyen érthető a dolgozók és a közvélemény számára, átlátható, megbízható, megengedhető és csalásbiztos. Gondoljunk arra, hogy az olasz parlament tagja, Average Nani tette ezt, a megjegyzést. Az irányelvnek a tagállamokat olyan helyzetbe kell hoznia, hogy a más országokból származó szakembereket megbízhatóan alkalmazza. Tehát nem lazíthatunk. A nyelvi igényeket is fenn kell tartani. Nagyon lényeges az is, hogy a az illetékes hatóságok ténylegesen hatékonyan kommunikálnak egymással. És uh, Stylers asszony uh, szavaival, amit mondott az esetről, hogy a spanyol hatóságok uh, informálták a brit hatóságokat, hogy felfüggesztettek egy orvost a munkavégzés alól. Elképzelhető, hogy iránymutatókat is ki lehetne dolgozni, hogy hogyan tudnának a hatóságok együttműködni a tagállamokban. Nagyon lényeges az, hogy a szakemberek mozoghassanak, és a mobilitást garantálják is. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Mikael Pantua szúrja szó a görög parlament részéről.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 görög nemzeti parlament és a görög európai parlamenti képviselők közti párbeszédet tudjuk most támogatni, hiszen egy görög képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm. Két témát szeretnék említeni először is. Szakma, alkalmazás és munkavállalói jogok problémájáról szeretnék beszélni, hiszen az egyik legfontosabb pillére a szabad mozgásnak a munkavállalás és a szakképesítés elismerése, ez, ebben kulcs kérdés. A következő a kérdés, az irányelv, amely a szakképesítések elismerésére vonatkozik, különböző regi- rezsimeket állít föl. A 27 tagállamban különböző a helyzet. Attól félek, hogy a úgynevezett lezárt szakmák megnyitása problémás lesz, és olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek figyelembe veszik, hogy ezeknek a szakmáknak a helyzete az egyes tagállamokban eltér. Aztán a határon átnyúló csalás a következő kérdés, amit említeni szeretnék. Hogyan lehet védekezni ilyen csalások ellen, és milyen jogalkotási eszköz ad lehetőséget arra, hogy az ilyen csalást elkövetőkkel szemben föl lehessen lépni. Hogyan lehet megakadályozni, hogy egy tagállamban, illetve többi tagállamban is valaki munkát végezhessen ilyen esetben? Határon átnyúló esetben van-e valamilyen európai úgynevezett védernyő, amelyel meg lehetne oldani ezeket a problémákat? Miért, konkrétan az a jogi eljárási forma, amivel ezeket az eseteket rendezni lehet? Mielőtt átadnánk a szót a szakértőknek, akik úgy gondolom, hogy reagálni fognak ezekre a fontos kérdésekre, megadnám a szót Zsazinszki úrnak, a lengyel parlament képviselője. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony. Én eh, Lengyelországból jövök. Ami az irányelv lengyelországi átültetését illeti, nem igazán kritizálhatjuk magunkat, azonban eh, valami más mondanék most. Természetesen eh, különbségek vannak a képesítések között. Ez a hagyományoktól is függ, a múlttól is függ, más a helyzet a mérnököknél, tehát például a gépészmérnököknél a munkájuk nincs közvetlen kihatással emberek egészségre vagy életére. Más a helyzet például az ápolás tekintetében és az orvosok tekintetében. Ezeket a különbségeket ki kell egyenlíteni. Ám még megvannak. Jónak tartom azt, hogy az Európai Parlament most ezért fáradozik, és egyre jobb eredményeink vannak. Azonban a jelentés szerzőitől megkérdezném. A kormányzatok és a szakmai szövetségek más megközelítéssel bírtak a kérdések megválaszolásánál. Tehát szerintem a kormányzatok az egészségügyben meglévő problémákat máshogy látják. Hiszen ahol hiszen ezekben az esetekben arról van szó, hogy minőségi egészségügyi ellátást nyújtsanak. A szakmai szövetségeknek más szempontjai vannak. Számukra talán az a fontos, hogy a versenyt behatárolják. Ezeknél a szabályozott szakmáknál ez lényeges. A mérnököktől függ például, hogy a gazdaság hogyan fejlődik tovább országaikban és Európában. Úgy gondolom, hogy az orvosoknál ezeket a különbségeket inkább ki lehet egyenlíteni. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Mielőtt meghallgatnánk a választ a szakértők részéről, még ketten kértek szót. Katrin Stittler, elnézést, rosszul mondom a nevet, és uh, Antonio Correa de Campos. Ők ketten kapják meg a szót, és ezt követően a szakértők a szó, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Az előző felszólaló után gondolkozom, És uh, itt hallottunk például az építőipari termékekről. Hát igen, és a mérnöknek is van felelőssége. Tehát, hogyha egy mérnök rosszul dönt, és rosszul épít fel egy épületet, az rázulhat egy emberre, megölheti azt az embert. Tehát láttam ezt a különbséget korábban is, de most látom, hogy mennyire lényeges itt létrehozni a koherenciát a képzés, továbbképzés, szakképzés tekintetében. Nem tagadom az egészségügy fontosságát, azonban eh, tegyük helyére a dolgokat. Szerettem volna megkérdezni, eh, Fuchs úr elment, de akkor többiektől szeretném megkérdezni, hogy eh, a mérnökök képesítése és továbbképzése hogyan zajlik. Hát bizony van ilyen továbbképzés a gyógyszerészek számára. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen online képzések elképzelhetők a mérnököknek is. És Hazel professzor megjegyzéseire utalva hallottuk a különbségekről, amelyek a különféle ápolási szakmák között megvannak. Azt is elmondta, hogy eh, hogyan tudjuk a legjobb gyakorlatokat megosztani. Nagyon fontos az, hogy oktatásról, továbbképzésről beszéljünk hiszen itt a normákról szóló vita is van. Például egy ápoló Nagy-Britanniában, Franciaországban kap egy általános szintű képzést. De itt a lényeg az eredmény, hogy ennek mi az eredménye. És ebben a bizottságban már elég sokat beszéltünk a szabványosításról. Ezen kívül még szerettem volna megkérdezni felszólókat a szakmai e-igazolványról. Eh, Köszönöm, Bernadette. Portugáliában körülbelül 15 orvos és ápoló eh, személyzet eh, van, tehát sokkal kevesebb, mint a többi országban. Ennek megvannak az okai, hogy nálunk csak ilyen kevés külföldi orvos dolgozik. Tehát lehet, hogy nem vagyunk annyira vonzók. Azonban azt láthatjuk, hogy teljes blokád is van. Miért? Mert nem ismerjük a piacot. Nemzetközi tanulmányok mutatják, hogy nagyszerű szándékok vannak, hogy megvalósuljon a munkavállalók szabad mozgása, azonban a munkaerőpiacot soha nem vizsgáltuk meg ténylegesen, hogy ennek a mobilitásnak van-e eredménye. Azonban az országok nagyon különböznek. Valahol el, erősen ellenőriznek, valahol kevésbé. Tehát valahol a kereslet nagyobb, valahol alacsonyabb. Megvannak a nemzeti protekcionizmus intézményei is. Az állam is protekcionista módon viselkedik, hiszen a munkáltatói és a szakmai szövetségek is megpróbálják védeni a hazai munkaerőpiacot. A bizottság bemutatott egy tanulmányt. Ebben a tanulmányban figyelembe vették a különféle munkaerőpiacok közötti különbségeket? Vagy pedig az orvos, tört, az orvos felkeresésének a költségét összehasonlítanak, hogy mibe kerül az OECD országokban az, hogy valaki elmegy orvoshoz? De hogyha már egyszer összehasonlítunk, hogy hogyan ültetik át a közösségi irányelveket a nemzeti jogrendszerekbe, akkor egy picit mélyebbre is hatoljunk. Nézzük meg, hogy a munkaerőpiacon milyen akadályok vannak, milyen különleges helyzetek. Köszönöm. Valóban. Elnézést. Jaj, jaj, jaj, elfelejtettem a kollégámat. Senkitől nem akarom elvenni a hozzászólás lehetőségét. Egy perc. Bernadett, köszönöm, hogy újra szót adsz nekem. Egy kérdést szeretnék föltenni, egy pontos kérdést a szakértőknek. Az orvosi szakmák esetében mindenki orvosi kockázatokról beszél. Egyszerű a kérdésem és úgy gondolom, hogy nem fognak választ tudni adni erre, hiszen nincsenek adatok erre. Van-e információk, számszerű információk erre vonatkozóan? Mert úgy gondolom, hogy ez a fontos, persze ez egy fontos indok, de nem lehet -e, hogy ezt inkább csak ürügyként használják azért, hogy blokkolják a rendszert. A Franciaországban például az rendelkezésre álló adatok alapján a minden évben 10 és 50 ezer között van azon betegek száma, akik kórházban komplikáció, orvosi tevékenység, rossz végrehajtása miatt hal meg. Olyan orvosokról van szó, akik Franciaországban kaptak képzést, jól beszélik a nyelvet, stb. Tehát 10 és 50 ezer között van ezeknek a halottaknak esete a száma. Tehát az olyan orvosok esetében, akik esetleg mondjuk rossz a képzésük, vagy le, betítják a szakma gyakorlását a hazájukban, és elmegy külföldre dolgozni, hogy az ilyen esetek statisztikai szinten, tehát nem persze egyéni szinten ezek fontosak és problémásak, de statisztikailag attól félek, hogy ez csak egy fals probléma, csak egy ürügy, és arra használják ki, hogy az integrációs folyamatot lassítsák. Alors moi je vais... Hozzátennék én is egy kérdést, ami Zsuván kollégám hozzáállása közben jutott eszembe, hiszen van egy másik olyan irányelv, amely az orvosi szakmával kapcsolódik, mint az a határon átnyúló emberi jogi, betegjogi irányelvről van szó. Egy munkacsoportban foglalkoztunk a kockázatokkal, itt egyébként minimális a kockázat szinte nem is létezik, és tényleg a, kockázat persze fölmerül, a statisztikák vagy léteznek, vagy nem léteznek, de tényleg fölmerül az a kockázat, hogy a mai vitában esetleg tudnánk tisztázni ezt a kérdést. Most átadom a szót Fortói úrnak, ön kezdi? Merci, Madame la Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok kérdést vetetek föl. Itt néhány perc alatt, és nagyon nehéz mindenkinek választ adnom. Elsősorban, mint gyógyszerész szeretnék most beszélni, hiszen az én feladatom az volt, hogy a gyógyszerészekre vonatkozó jelentést készítsek. Egyébként én kellett, hogy legyek az Aspro Card csoport animátora is, ez gyakorlatilag az egészségügyi szakmákra vonatkozó európai igazolvány kialakítására vonatkozó munka volt. Ugye öt szakmáról van szó, orvos, fogorvos, gyógyszerész, ápoló és tehát nem ápoló nő, ápoló és szülész nő. Ez az öt szakma. A feladat tekintetében elmondhatom, hogy találkoztunk az összes európai illetékes hatóság képviselőivel. Ahogy mondtam, itt egészségügyi szakemberekről van szó, illetve egészségügyi szakmai szervezetekről vagy minisztériumokról volt szó. Most nem akarom azt mondani, hogy minden tökéletesen működik mindenhol, de nem hiszem, hogy globálisan ténylegesen ellenállás lenne, és ellentét lenne a minisztériumok, az egészségügyi felelős hatóságok és a szakmai képviseletek között. Én ugye gyógyszerészként lehet, hogy csak kicsit korlátozottabban látom ezeket a kérdéseket. Mindenesetre én nem látok protekcionista hajlamokat a tekintetben, amikor az Európai Unió más tagállamaiból gyógyszerészek érkeznek hozzánk. Sőt, ellenkezőleg, amikor ezt az ASFO Car nevű projektet kialakítottuk. Ennek pontosan az volt a célja, hogy segítsük a mobilitás feltételeit, könnyítsük a feltételeit. Tehát itt nem önmagában a mobilitásról van szó, szóval ez egy kicsit más megközelítés. Természetesen a betegbiztonság kérdéseit is vizsgáltuk. Nincsenek adataink, ahogy mondta, nem tudjuk, senki nem tudja ma, hogy mi a helyzet, de korábban se tudtuk, illetve azt se tudjuk, hogy összesen hányan gyakorolják az egészségügyi szakmát Európában. Amikor például vto s vagy WHO-s adatokat látunk, és amikor azt látjuk, hogy összességében az illetékes hatóságok tekintetében, amelyek a saját országukban fel hogy milyen, hányan folytatják az egyes szakmákat, akkor azt láttuk, hogy nagyon nagy az eltérés. Az Ásfokád csoporttal úgy döntöttünk, hogy együtt dolgozunk a, ugye a tagállami illetékes hatóságokkal, amikor a szakmát gyakorlók számáról beszélünk, akkor ugye nem egyértelmű a kép, hiszen nem mindenki, aki ilyen képesítést szerez, ténylegesen gyakorolja a saját szakmáját. Vannak olyanok, akik például az ipari szektorban helyezkednek el, úgyhogy ezek az adatok általában is nagyon zavarosak. Nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk ahhoz, hogy ebben a témában előre tudjunk lépni. A mai helyzet az, hogy ahogy ön is mondta, tehát nem látunk tisztán adatok tekintetében, de nekünk kell dolgoznunk ezen, és úgy gondolom, egyébként említettem az európai illetékes hatóságok struktúráját, amit javaslunk fölállítani. Ez volt az utolsó munkacsoporti döntés az Áspokárd munkacsoport tekintetében, tehát hogy próbáljuk összehozni ezeket az illetékes hatóságokat, és kérjük, készítsünk egy ilyen mérleget. Meg vagyunk győződve arról, hogy Európában 880 illetékes hatóság létezik, csak arra az öt szakmára vonatkozóan, amelyekről szó van. De mondjuk vegyük Észország példáját. Itt van egy ügynökség, nincs egy ügynökség az öt szakmára vonatkozóan Franciaországban, szakmánként egy szövetség van, és szakmánként egy illetékesség van. Olaszország semmi problémám az olaszországi rendszerrel. Nagyon sokat tudtunk, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni az olasz intézményekkel a európai szakmai igazolvány tekintetében, viszont Olaszországban régiónként és szakmánként van egy intézmény. Úgyhogy ténylegesen koordinációs munkát kell végezni, meg kell nézni, hogy hogyan tudunk előrelépni ebben a témában. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes munka, azok a képviselők, az illetékes hatóságok, a szakmai szövetségek, mi egyébként nem szövetség vagyunk, mi egy szakmai rend vagyunk, ami nem ugyanaz, legalábbis a Franciaországban nálunk van deontológia, vannak etikai szabályok, és a gazdasági kérdésekkel nem foglalkozunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jelentős munkát kell végeznünk az érdeket kormányokkal együtt, és nagyon sok kérdésre sajnos nem tudtam most kitérni, elnök. Biztos vagyok benne, hogy lesz alkalmunk arra, hogy együtt tudjunk dolgozni, illetve hogy a maihoz hasonló meghallgatásokat szervezzünk. Átadom a szót másik szakértőnknek, Házel professzornak. Köszönöm, elnök asszony nyilvánvalóan eh, nehéz számomra nagyon pontosan képviselni a 27 illetékes hatóság álláspontját, amelyek az ápolásért és szülészért felelősek. Tehát én az NMC álláspontját eh, képviseltem leginkább, hiszen ezt ismerem a legjobban. Nagyon érdekes eh, ez az általános egészségügyi tanács Angliában. Biztos, hogy megvannak az anyagai, a részletes anyagai, hiszen a nem Nagy-Britanniában letelepelebb orvosok adataival rendelkezik. És ez nem feltétlenül ugyanaz a dolog, de a GMC szerintem örömmel átadná önöknek ezeket az adatokat. Ami pedig most a szabványokat, a normákat, illeti az eredmények területén, ez egy nagyon érdekes téma. Új normákat vezettünk be, például az ápolók tekintetében is. Egyre inkább arról vitázunk, hogy az eredményekről beszélünk. Tehát eh, itt eh, megvan a lehetősége a továbbhaladásnak. Ezen kívül eh, az ápolók és bábak továbbképzés is nagyon érdekes, hiszen létrehoztuk ezt főleg Nagy-Britanniában, egyetemeken, posztgraduális tanfolyamokon és sokan online modulokat is kifejlesztetek, főleg elméleti szempontokból, azonban ez nem helyettesítheti az ápolók és szülészek klinikai tapasztalatát. Azonban nagyon sokan élnek az e-tanulás lehetőségeivel különféle módokon. Itt szó volt arról, hogy megakadályozta -e ez a munkaerő szabad áramlását. Szerintem az irányelv növelte az EU-n belüli mobilitást, és nagyon pozitívan járult hozzá ahhoz, hogy EU-s ápolók és szülészek Nagy-Britanniába jöhettek. Körülbelül 7000 jelentkezést dolgozunk fel évente. Ennyien jelentkeznek ápolók és szülészek az Európai Unió országaiból hozzánk. Ezen konkrét folyamatban létrehoztunk egy hálózatot, és ahogy a jelentés is bemutatta, folytatjuk az együttműködést, tehát bizakodó vagyok, hogy folyamatos párbeszéd lesz a 27 illetékes hatóság között. Remélem, hogy jobb lesz a lehetőség az adatcserének, és hogy ezek a hatóságok szorosabban is együttműködhetnek, és hogy kidolgozzák a szabványosítottabb megközelítést. Tehát most a szakmai igazolványa kapcsolatban Nagy-Britanniában is folyik a vita erről, azonban a logisztikával tekintetben szeretném elmondani, hogy az elvel egyetértünk, de már korábban is mondtam, hogy körülbelül 650 ezren regisztráltak Nagy-Britanniában, és néhányan az úgynevezett szigeteken dolgoznak, és mint például Guernsey, Jersey szigete, a Falkland szigetek és Gibraltáron. Ezen kívül tízezren a katonaságnál dolgoznak. Tehát például a szerelők, és ezeket például nem említettük itt a koncepcióban. Tehát, hogyha lehetséges lenne ezt pozitívan, konstruktívan kialakítani, akkor szerintem ez nagyon érdekes lenne, és minket is nagyon érdekelne. Úgy gondolom, hogy ez a legtöbb kérdést lefette. Elnök azt mondja, hogyha valamit elfelejtettem, akkor örömömre szolgálna, ha megválaszolhatnám. Köszönöm. Még van öt percünk, mielőtt megérkezne Barnier úr. Van-e még spontán kérdés, amit szeretnének föltenni? Nekem lenne egy kérdésem, hogyha más nem akarra most hozzászólni a szakértők számára. Nagyon sokat beszéltünk a nyelvi képzésről, egyetemi képzésről és nyelvi képzésről. Ugye olyan uh, uh, szakmát gyakorlók esetében, akik más országban nyújtják a szolgáltatást. Betegbiztonság szempontjából is fontos, de egyébként jogbiztonsági kérdés ez ugye orvos, anesteziológus, sebész. Nagyon fontos, hogy tudjon beszélni, tudjon kommunikálni a betege, például, hogy felméri, hogy van-e valamilyen allergiája, stb. stb. Ez az úgynevezett ASPRO card, ez például tartalmaz-e már a nyelvi képzést kötelező-e a fogadó ország esetében, hogy mondjuk legyen egy, tehát elégségesen mondjuk egy három hetes gyors talpaló nyelvtanfolyam, nyelvtanfolyam, vagy pedig például a konkrét szakifejezéseket ismerni kell -e a fogadó ország nyelvén. Mik a tapasztalatuk e tekintetben? a fogadóország nyelvhasználata tekintetében ez nálunk egy valós probléma. Nagyon jól tudják, hogy ma idézőjelben erősen javasolt, hogy ne legyen rendszeres interjú olyan szakemberek esetében, akik más országból érkeznek. Úgy gondolom, hogy előrelépésre van szükség ezen a területen amikor mondjuk tudjuk, hogy valaki egy másik országból érkezik, és jól kifejezi magát, nem a, például mondjuk egy belga eljön Franciaországban, akkor általában úgy gondoljuk, hogy tud franciául, de amikor kétségek merülnek föl, valaki egy távolabbi országból érkezik, akkor például fölhívjuk a telefonon az az ürügye, hogy ki kell tölteni egy kérdőívet, vagy egy dossziét kell összeállítani, és beszélünk ezzel a szakemberrel. Ez volt a korábbi gyakorlat. Ma viszont nincs erre lehetőség, nincs erre jogunk, és nincs rendszeres ellenőrzési jogunk a nyelvismeret tekintetében. Ezt úgy gondoljuk, hogy ez így nem működik, és nem igazán szolgálja a betegbiztonságot. Úgyhogy véleményünk szerint ezen a területen előrelépésre van szükség. Köszönöm. Ahogy említettem előadásomban, az illetékes hatóságok legtöbbje elismerte a nyelvismeret fontosságát. Young bárónő nagyon szépen illusztrálta, hogy Nagy-Britannián belül van-e szabály, vagy nem. És éppen ez a helyzet éppen, hogy nem tisztázott. Tehát tisztázni kell a helyzetet, hogy mi is a helyzet a nyelvismeretekkel. Ebben az esetben elmondanám, hogy a foglalkoztatási alkalmassághoz a bejegyzési alkalmasság is kell. Tehát, hogy valakinek meglegyenek a feltételei, hogy bejegyezzék. És ha nincsen nyelvismerete, akkor ez egy olyan téma, amelyet igazából a hatóságok 50%-a nagyon problémásnak lát. A francia kollégám is említett, hogy kommunikációs ismeretekről is szó van. Ez pedig nagyon kihívó lehet azok számára, akik saját országukban vesznek részt tréningeken, mint azoknak, akik más országokban. Tehát nagyon lényeges a kompetens kommunikációs ismeretek megléte. Bárhol is szerezzék ezeket meg. Merci pour votre... Köszönöm a választ. Hölgyem, szeretne még valamit hozzátenni ehhez? Nem, rendben. deux demandes de parole, alors... Ketten szólt. Lesner úr és Zsubánó. Most jutott eszembe éppen ezért eh, egy rövid megjegyzésem lenne. Nem kevés számú eset van, például egy brit állampolgár az idejének nagy részét Spanyolországban tölti. Ott egy spanyolul nem beszélő, tehát egy spanyolul nem beszélő brit állampolgár orvos miért ne telepedhetne le Spanyolországba, és miért ne folytathatná az orvosi tevékenységet, miért ne szolgálhatna ki egy közönséget, amit ott elér én személy szerint nem mennék el olyan orvoshoz, akivel nem tudok szót érteni, tehát éppen azért érdekelne, hogy ezzel a kérdéssel szisztematikusan foglalkoznak-e? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye én is sokszor látom, hogy Spanyolországban nagyon sok brit állampolgár él, és mindig fölmerült a kérdésem, hogy a, hogy lehet, hogy a Spanyolországban élő britek egy szót sem tudnak spanyolul sur, sur la langue, on voit avec la, la remarque. Lechner úr hozzászólás alapján is látjuk, hogy sokkal komplexebb ez a kérdés, mint amilyennek tűnik. Igen, egyetértek azzal, ami elhangzott. Vannak olyan szakmák, ahol nincs különösebben igény a nyelvismeretre. Mondjuk, ha valaki ismeri a technikai részleteket, és olyan, tehát van olyan, nagyon sok olyan szakma, ahol elég, hogyha angolul tud valaki, de vannak olyan szakmák, ahol igenis nagyon fontos a fogadóország nyelvének az ismerete, és a gyógyszerész szakma az tipikusan ilyen. Egyetértek teljesen az, ami elhangzott. Az a tény, hogy nem lehet ellenőrizni a nyelvismeretet, ez problémás. De annak a személynek a számára is problémás, aki szolgáltatást akarja nyújtani, hiszen ha ez törvényesen nem lehetséges, hogy ellenőrizzék az ő nyelvismeretét, ugye nem lehet ezért ugye csak félhivatalos módon van erre lehetőség. Talán a jó megoldás az lenne, hogyha elismernénk azt, hogy bizonyos szakmák esetén fontos a nyelvismeret, ez legyen egy elismert kritérium, de ugyanakkor azt az embert is védeni kell, aki ezt a szakmát gyakorolja. Tehát, hogy ő panaszal élhessen a meghozott döntés ellenében. Ugye most már a nyelvi teszteket teljesen standardizálták, úgyhogy ez nem lehet problémás, hiszen a jelenlegi helyzet az abszurd. Van egy olyan szabály, amit alkalmazni kell, és ami nem létezik, és amikor nem teljesíti valaki ezt a nem létező szabályt, akkor nem tud védekezni. Elnök, köszönöm. Barnier biztos úr még nem érkezett meg. Andros Paller képviselő kért szót a magyar parlament részéről, és utána Repo úr is szót kért. Spadler úr a szó. Köszönöm a szót, üdvözlöm a konferencia résztvevőit nagyon értékesek ezek a megszólalások, és remélem, hogy a jövő féléves magyar elnökség idején folytatni tudjuk ezt a vitát, és hasznosítani tudjuk ezeket a tapasztalatokat, amelyeket itt ma együtt leszűrünk. Én két kérdést vetnék föl. Az egyik, hogy ha lehetséges, akkor úgy vizsgáljuk fölül ezt az irányelvet, hogy új hivatal ne feltétlenül jöjjön létre. Hiszen ugye a diplomák fölülvizsgálatánál ugye beszéltünk arról, hogy valaki, valamilyen hivatal kiadja ezt a diplomát, hogyha ez egy megfelelően működő hivatal, akkor elvileg ennek keretében lehet azt ellenőrizni, hogy ez egy jó diploma. Nem biztos, hogy egy új hivatalt kell erre létrehozni. Ez egyik a másik kérdést pedig egy olyan állampolgárként mondom akinek a nyelve nagyon különbözik az összes többi európai nyelvtől. éppen ezért biztosan állthatom hogy ha valaki meg akarja tanulni egy fogadó országnak a nyelvét akkor az valósznűleg fel fog bukkanni abban az országban mégpedig valamilyen szakmai szervezet keretén belül tehát például egy nyelvi továbbképzésnél. én azt gondolom hogy amikor a, a, a nyelvi képzés szintjét is azt, azt vizsgáljuk, akkor talán erre lehet építeni, és esetleg kritériumként előírni. Köszönöm szépen! Valóban nagyon jó megjegyzés volt, úgyhogy Repo úr aki szintén úgy gondolom, hogy kérdés akar föltenni, vagy esetleg következtetéseket oszt meg velünk. Minekin puhun harvinaista kielte. Se on suomea. Én is egy nagyon ritka nyelven beszélek, finnül. És szeretném megköszönni én is ezt a nagyon érdekes rendezvényt, és szeretném megköszönni doktor kollégám egy Nagyon értelmes megjegyzések voltak, azonban laikusként szeretném elmondani, hogy a nyelv kérdése az egészségügyben arányos, és erre emlékeznünk kell. Finországban például az egyik eh, nagy hír volt a nyáron, hogy volt egy áldoktor, aki két évig praktizálhatott bármilyen képzettség nélkül. Hogyan volt ez lehetséges? Ez úgy volt lehetséges, mert túl jók voltak a nyelvismeretei, hogy minden kollégától tanácsot kérhetett minden esetben, és a betegek pedig az egekig repestek a boldogságtól emiatt. Tehát a nyelv nagyon fontos téma, azonban egy picit csalóka is lehet. A kollégám olyan problémákat mert vett föl, amelyeket eddig nem is láttunk problémásnak. Most szeretném üdvözölni Bárnyé biztos urat, és nagy örömünkre szolgál, hogy az IMCO bizottsághoz eljött rövid ideig kollégánk is volt ebben a bizottságban. Ez mindenképpen pozitívum a mi szempontunkból, hiszen nagyon jól ismeri a parlamenti munkát, természetesen az európai intézményeket nagyon jól ismeri, és az egyike azon kevés biztosoknak, akiknek igazából európai a, hozzáállása a kérdésekhez. Legyünk őszinték, ez tényleg ritka, hogy legyünk, legyünk őszinték, Kevés olyan ember van, akinek ténylegesen európai az víziója, és 50 évre előre gondolkozik. Még egyszer üdvözlöm Barnier úr, és szeretnék gratulálni az önök szolgálatainak. Pénteken jelent meg a bizottsági következtetés a szakképesítések elismerése irányelvének a felülvizsgálatáról. Hatalmas munkát végeztek, az önök szolgálta hatalmas munkát végzett, úgyhogy az IMCO nevében és az összes nemzeti parlamenti képviselő nevében szeretnék köszönetet mondani a munkáért fontos ez a munka. Persze már tegnap az ECO nagyon komoly újságban bizonyos információk már kiszivárogtak. Ugye a Single Market Act-ra vonatkozóan tudjuk, hogy milyen munkát végeznek, és ezt is nagyon fontosnak tartjuk. Köszönjük, hogy eljött ma hozzánk, tudjuk, hogy nagyon sok a munkája. Már is átadom a szót. Nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytatunk, nagyon sok kérdés maradt függőben, de úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk, hiszen a politikai szándék megvan, megvan a Lisszaboni szerződés, jobban együtt tud működni a három európai intézmény, és a 27 tagállami kollégákkal is nagyon jól együtt tudunk dolgozni, úgyhogy már is átadom önnek a szót kb. fél órára. Merci, Madame Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy mindegyik európai biztosnak európai a víziója, lehet, hogy más a érzékenységünk, más, tartjuk, más tartunk fontosnak, más a hátterünk. Minden esetre ma ö, örömömre szolgál, hogy Bározó úr kollégiumának a tagja lehetek, és együtt építjük Európát. Nagy örömömre szolgál elnök asszony, hölgyeim és uraim, hogy eljöhettem önökhöz egy olyan időszakban, Elnézést, hogy kicsit rövid idő tudok szállni önökre, de hát kb. egy tucat kollégával együtt egy eléggé eredeti munkánk van, ez a Single Market Act, ami készen áll arra, hogy a belső piacra vonatkozóan ezt megnyissuk a KKV-kkal együtt, a, az állampolgárokkal együtt, a fogyasztókkal együtt, akik főszereplői a gazdaságnak. A jelenlegi gazdasági helyzetben ott kell megkeresni a növekedési lehetőségeket, ahol megbújik ez a nagy európai piac. 500 millió fogyasztót jelent, úgyhogy ez 2-3 százalékos növekedést biztosítani tud, ha ez a piac jól működik, vagy jobban működik, mint ma. Úgyhogy mi megkeressük ennek a lehetőségét, de nem az emberek ellenében, hanem velük, nem a cégek ellenében, hanem velük, és a KKV-kkal együtt, a dolgozókkal együtt, és a fogyasztókkal együtt. Nagyon örömre szolgál az is, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is itt ma megjelentek. Igen, 20 éven keresztül én is nemzeti képviselő voltam, és nem fogom sose elfelejteni az akkor gyűjtött tapasztalataimat. Nagyon fontosnak tartottam mindig is, hogy a, a rendszeresen egyeztessünk, akár Brüsszelben, akár Strasbourgban a, a nemzeti képviselőkkel, hiszen ez is a feltétele a, annak, hogy a, ezt a nagy piacot közelebb vigyük az állampolgárokhoz. A Single Market act egyébként szerepelnek olyan iránymutatások, amelyeket a GRÉS jelentést tartalmazott, illetve gondolok a belső piaci fórumra, és nagyon sok más tapasztalatot is felhasználtunk. Biztos asszony, azt is szeretném elmondani, hogy nagyon is odafigyeltem a gondolkodási csoportjuk munkájára, amelyet a szaképesítések elismerése témájában Buzó úr, Lechner úr és más képviselők végeztek. Közvetlenül és őszintén fogok beszélni önöknek erről a nagyon fontos témáról, hiszen ez az emberi dimenzióját érinti ennek a nagy belső piacnak. Három fontos témát szeretnék önökkel megosztani. Először is az irányelvvel mi történik, aztán mi a jelenlegi helyzet, és a harmadik elem, hogy mit kell tenni azért, hogy javítsuk a helyzetet, vagy előre, illetve előre tudjunk lépni. Először is milyen eredményeket értünk el eddig? Decemberben szobali kérdést intéztek hozzám, és sok képviselő kifejezte elégedetlenségét, akkor én még nem voltam hivatalosan biztos, csak biztos jelölt voltam, de részt vettem ezen a vitán, és nagyon jól emlékszem erre. Nagyon sok képviselő kifejezte, hogy nem elégedett az irányelv átütetésével. Ma az a benyomásom, hogy ez a helyzet egy kicsit már változott, és örülök annak, sőt egy kicsit megkönnyebbültem, hiszen megerősíthetem, hogy az irányelv átültetése most már lezárult minden tagállamban, minden 27 tagállamban. Másrészt, és ez persze az én érzelmeimnek a másik részét tükrözi, hogy igazából nem értem, hogy miért volt szükség ilyen sok időre, három évre, az irányelv elfogadására 2005-ben került sor, ez igazából csak korábbi szövegeket konszolidált, ezért igazából csodálkozom azon, hogy ilyen sok időre volt szükség az átültetéshez. Pedig a rendelkezések nagy része már korábban is szerepelt a korábbi szövegekben, és érvényes volt. Lehet, hogy a tagállamok számára ez nem volt prioritás? Mert én meg vagyok arról győződve, hogy ezek a kérdések prioritás kell, hogy ér, élvezenek, hiszen 4000 4600 szabályozott szakma létezik az Európai Unióban. Lehet, hogy ez is az oka annak, hogy nagyon sok a szabályozott szakma, és ezért is van ilyen sok meghívott ma, akiket szintén szeretnék üdvözölni, lehet, hogy ezért volt egy kicsit bonyolult az átültetés az orvosoktól, az építészekig, a mérnököktől, a, a sioktatóikig. Ez a 4600-as szám is mutatja, hogy mennyire fontos ez a szöveg, ami az állampolgárok napi életét érinti akár mint szolgáltatás nyújtó, akár mint a szolgáltatás élvezője. Akkor mi, tehát ennyit szerettem volna mondani az átültetés helyzetéről. Egy értékelő munka van folyamatban, az irányelv értékelése folyik, nagyon sok szereplő együttműködésével. Egy széles körű értékelés indítottunk be márciusban. Nagyon nagy az érdeklődés a tagállamok részéről is, akik részt vettek ebben az értékelésben. Hölgyeim és uraim, önök közül sokan felhívták a figyelmünket a szöveggel kapcsolatos és a végrehajtással kapcsolatos problémákra. 25 írásos vagy szóbeli kérdést kaptunk parlamenti képviselőktől. Minden héten ellátogatok egy fővárosba, elnök azt ezt tudja, Varsóban voltam a múlt héten, korábban Ausztriában, Szlovákiában, Portugáliában jártam, és ezt folytatom végzem azt a munkát, amit megígértem a meghallgatásom során. Minden héten egy workshop keretei között az összes nemzeti és néha regionális képviselőt összehívom, azokat a képviselőket, akiknek a felelőssége körébe tartozik az szolgáltatás irányelv, a belső piac irányelv és a szakképesítési irányelv végrehajtása. Csütörtökön például találkoztam nemzeti parlamenti képviselőkkel, úgyhogy önök közül néhányan ott is voltak. A nemzeti parlamentek tettek fel számomra kérdéseket, tehát nem csak az európai parlamenti, hanem a nemzeti parlamenti képviselők is föltesznek nekem kérdéseket. Nem felejtettem el az IMCO bizottságot, sok tanulmány előkészítésében részt vettem. A illetékes hites hatóságok is részt vesznek ebben a vitában. Fortoil Hazel urat már több meghallgattam, bizonyos egészségügyi szakmák ma képviselővel vannak, üdvözlöm ezeknek a szakmáknak a képviselőit, és nagyra, ismer, nagyra értékelem a munkájukat. Az irányom működése tekintetében az értékelés szempontjából mindez hasznos anyag, hasznos alapanyag az Európai Bizottság számára. Egyébként október 21-én tettük ezt közé. Hölgyeim és uraim, ma azt szeretnénk tudni, hogy a szakmai szervezetek, az állampolgárok hogyan értékelik, mit gondolnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról. Az első lépése már túl vagyunk, széleskörű konzultációt folytatunk erről a témáról, illetve ez az év végével fog lezá lezárulni. És önökkel együtt több utat fogunk bejárni azért, hogy javítsuk a helyzetet, hogy messzebb tudjunk lépni. Három fontos ilyen útat tudok én javasolni. Egyik további egyszerűsítés, másik a szakképesítések tisztázása, és a harmadik a proaktívabb tagállami együttműködés. Tehát az első téma az egyszerűsítés fokozása. A tagállami eljárások sokszor hosszadalmasak mondjam azt, hogy bürokratikusak, kevéssé átláthatóak. A szakképesítések elismerése több mint 20 százalékát képviselik a szolvit eseteknek. Minden egyes tagállamban, minden egyes fővárosban rákérdezek arra, hogy a szolvit hogyan működik. A szolvit nagyon jól működik, ez egy jó csapat, az e, szalvit által kezdett esetek 20%-a a, arra vonatkozik, hogy komplikált, bürokratikus az irányelv végrehajtása, amely a szakképesítések elismerésére vonatkozik. Úgyhogy van lehetőségünk az egyszerűsítésre az és ez főleg az ideiglenes mobilitásra vonatkozik. A 2005-ös irányelv ambíciója az volt, hogy ösztönözzük az ideiglenes szolgáltatás nyújtást. Az új ideiglenes mobilitásra vonatkozó szabályozással a tagállamok előzetes nyilatkozatot tudnak kérni. A tagállamok ugyanakkor nagyon sok fenntartással és szkepticizmussal alkalmazzák ezt a szabályt. A derogáció egyre gyakrabb ez egy egyszerűsített rendelkezés volt, de gyakorlatilag sokszor kiürítik ennek a tartalmát. Az egyszerűsítés egyébként az elektronikus eszközök használatára is vonatkozik. Manapság nagyon sok hatóság van, amely eredeti dokumentumot vagy hitelesített dokumentumot kér, és ezzel is korlátozzák az online szakképesítés elismerési lehetőséget. A Single a Market Act-tel Kröz asszony kollégámmal együtt a hangsúlyozzuk az elektronikus megoldások fontosságát, az elektronikus aláírás eszközének a lehetőségét, és az érvényes a szakképesítések elismerése területére is. A második aspektus a lehetséges előrelépés tekintetében, hogy modernizálni kell, frissíteni kell a szakképesítésekre vonatkozó akit. Az automatikus elismerés bizonyos szakmáknál megvalósul építészek, egészségügyi szakemberek, úgy gondolom, hogy ezt sikernek könyvelhetjük el. Ez a, ezt a rendszert nem csak a, a szakmai gyakorlók támogatták, hiszen nekik ez fontos érdekük, hanem az illetékes hatóságok nagy része is ezt támogatja. Ez egy nagyon fontos előrelépés, hiszen az automatikus szakképesítési előre elismerés, ez nagyon fontos mind a 27 tagállam számára. Itt is azért kell még kiigazításokat elvégezni. Kevés idő telt el a rendszer bevezetésétől. Az biztos, hogy frissíteni kell ezt a rendszert, a minimális feltételeket, képzési feltételeket kell frissíteni, hiszen sokszor akár több évtizeddel korábbi szabályokat alkalmaztunk. Ez egy komplex feladat. Minden esetre úgy gondolom, hogy fönn kell tartani az automatikus szakképesítési elismerés lehetőségét. A szakképesítések elismerése a szakmák nagy részénél nem automatikus hanem egy esetenkénti korrelációt jelent. Tehát hogyan lehet egy másik országban meg szerzett szakképesítést elismerni, ezt nem könnyű, főleg a tagállami oktatási reformok tekintetében, a bolonyai folyamat is ide tartozik az egyetemek esetében. Egy fontos tanulmányt indítottunk el, amely részletesen meg fogja vizsgálni, hogy ez a reform hogyan tudná megkönnyíteni a szakképesítések elismerését. Harmadik megjegyzésem, ezt én magamban proaktív együttműködésnek nevezem. Emlékszem, elnök asszony, hogy több kérdést tettek fel az európai képviselők az orvosokra vonatkozóan, akik illegálisan gyakorolják a szakmájukat, hogy a szabad mozgás érvényes lehet-e, amikor az származási országokban el vannak tiltva a szakma gyakorlásától? Természetesen nem, tehát a Spanyolországban eltiltott orvos tovább dolgozik e, az Egyesült Királyságban ennek nagyon nagy visszhangja volt ennek az esetnek, még az elmúlt napokban is. Ez az eset is bizonyítja azt, hogy nagyon fontos, hogy javítsuk az együttműködést, méghozzá a proaktív együttműködést az illetékes hatóságok között, a nemzeti hatóságok között és különösen az egészségügyi szakmák esetében egy riasztási rendszer, ami már létezik a szolgáltatás irányelvek, irányelv esetében, ez talán egy járható út ebben az esetben is. Kicsit távirati stílusban ö, ö, osztom meg önökkel a véleményemet. Minden esetre bizonyos következtetéseket ezért le lehet már vonni mindezek alapján is. Az egyszerűsítés és az irányelv frissítése, modernizálása ugye az egyik legfontosabb feladat. 2011. októberben fehér könyv fog megjelenni, és 2012-ben pedig egy jogalkotási javaslattal fogunk előállni ebben az irányban. Megvizsgáljuk az egyes problémákat, amelyek fölmerültek az értékelés során. És engedjék meg, hogy azt is elmondjam, hogy ez a téma és ezt, ezt nem csak a, azért mondom, mert most erről van szó, de ez a téma tényleg nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos számunkra, hogy együtt tudjunk dolgozni a nemzeti parlamentekkel, az Európai Parlamenttel, a szakmai élet képviselőivel és az állampolgárokkal is. Úgyhogy holnaptól kezdve a Single Market Act-ra vonatkozóan köz a konzultáció fog kezdődni. Gyakorlatilag mindenki a saját nyelvén, tehát 23 nyelvre le lesz ez a vita anyag le lesz fordítva azért, hogy segítsük ezt a vitát. Úgyhogy én nagyon őszintén, nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy meghallgassuk és vegyük figyelembe mindazt, ami a közmeghallgatások során elhangzik. Nagyon fontos számunkra a szakmai lehet képviselőinek, az állampolgároknak, a parlamenti képviselőknek a véleménye. Nagyon oda fogunk figyelni a a betegek, a fogyasztók véleményére, azokra az agályokra, amelyeket ezzel kapcsolatban felvetnek. Ez egy olyan téma egyébként, amit nagyon sokszor felvetettek az Európai Parlamentben is. Nemrég volt az Egyesült Királyságban egy vita a nyelvi ismeretekről, olyan esetben, amikor valaki egy konkrét szakmát gyakorol egy fogadó országban. Úgy gondolom, hogy a, a szakma gyakorlása az nagyon fontos a nyelvismeret, és azt is biztosítani kell, hogy a tagállam ezt ellenőrizhesse. Úgyhogy már is szeretném mondani, hogy fontos, hogy a tagállamok a jelenlegi irányelv kínálta lehetőségeket használják ki. Következő megjegyzésem ezzel a témával kapcsolatban. Ne felejtjük el, hogy az irányelv nem csak egészségügyi szakmákra vonatkozik, szélesebb a hatája, sok más szakmára is vonatkozik. Több millió állampolgár szakképzettségére vonatkozik, hiszen ezek szabályozott szakmákat gyakorolnak. 31 olyan szakma van, ahol más tagállamban megvan a lehetőség az elismerésre, és sokkal több az a szakma, amiknél perspektívikusan megvan erre a lehetőség. Még nem is tudjuk, hogy ideiglenesen hányan gyakorolják a szakmájukat más országban. Nagyon fontos ez a piac, az állampolgárok és a gazdaságunk szempontjából. 16 millió európai állampolgár van, akik magas szintű képzettségben részesülnek, és a az aktív lakosság szempontjából is nagyon fontos, hogy a mobilitást támogatni tudjuk, hogy aktívabb legyen a mobilitás a jövőben. Ez a gazdaságunk érdeke, a szakmák érdeke, de az is nagyon fontos, hogy a Európai Unión belül a határokon túlnyúlóan a magas szinten képzett emberek gyakorolhassák a szakmájukat. Az irányelv az nem fékezheti ezeket a fejleményeket, hanem kulcsfontosságú faktora kell, hogy legyen a demográfiai változások követésének és a gazdasági változások követésének. Jelentős változások következtek be, például az oktatási rendszerben, a képzési rendszerben, minden egyes tagállamban mielőtt lezárnám a hozzászólásomat, egy konkrét projektet is szeretnék említeni önök közül nagyon sokan ismerik ezt, és sokkal méghozzá a szakmai igazolvány kérdéséről van szó. Itt is az európai vagy pán-európai szakmai igazolványt a Single Market Act-ban is bevettük. Ez az igazolvány, ez a szakmai igazolvány szakmánként tényleges hozzáadott értéket képviselhet a belső piac támogatása tekintetében. Elsősorban a ezen szakmai gyakorlói számára egyszerűsíti az európai mobilitást. Sőt, bizonyos esetekben akár az alapját is képezheti annak, hogy egy más országban lehessen a szakmát gyakorolni és sokszor ugye bürokratikus az eljárás, és nagyon sok dokumentumot kell benyújtani, úgyhogy ez a szakmai igazolvány ezeket a kérdéseket majd meg tudja oldani el lehet kerülni a bürokratikus eszközök alkalmazását. Ahhoz, hogy vonzó legyen ez a szakmai igazolvány, nagyon fontos, hogy ezeket az előnyöket képviselje, és ugyanakkor opcionális legyen, önkéntes legyen. Egyébként az illetékes hatóságok szempontjából is nagyon hasznos ez az eszköz, hiszen gyors és megbízható hozzáférés fog biztosítani a személyre vonatkozó információkhoz. Az elsődleges előnye ennek a kártyának, ennek az igazolványnak, hogy egy konkrét személyre vonatkozóan bármilyen is, bármi is legyen a szakmája, a regionális vagy az országos rendszerben regisztrált információkhoz a fogadó ország illetékes hatóságai azonnal hozzá tudnak majd férni. A kártyát esetleg össze lehet kapcsolni például az összes illetékes hatóság adatbázisával. Az IMI rendszer lehet ehhez a kiindulási pont. Egyébként ez az igazolvány a fogyasztó számára, vagy a munkaadó számára is nagyon hasznos lehet, hiszen biztonsággal azt bizonyítja ez a kártya, hogy a alkalmazott, vagy a szakmai gyakorló valóban felkészült arra, hogy a mesterségét gyakorolja. Hölgyeim és uraim, a szakmai kártya vagy a szakmai igazolványok a gyakorlatban hogy tudnak majd működni, ezt még fel kell mérnünk. A munkatársaimnak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon sok munkát végeztünk ebben a témában, ahogy önök is a technikai és bürokratikus a kérdések lezárását követően folytatjuk a párbeszédet a szakmák képviselőivel. Vannak olyan szakmák, ahol ez a lehetőség már fennáll. Ennyit szerettem volna mondani, hölgyeim és uraim erről a témáról, ezek a gondolkodási tárgyát képező témák. Szeretnék néhány dolgot még egyszer említeni. Először is az értékelések első eredményei azt mutatják, hogy szükség van a modernizálásra, az irányelvet frissíteni kell. Második következtetés, mint ahogy ma is itt ülök önnek előtt, így a jövőben is a rendelkezésükre állok, hogy a gondolkodást együtt folytassuk le a modernizálás tekintetében. Harmadik, tudjuk, hogy jelentős kihívásokat jelent ez a frissítés. Négy, szakmai igazolványok olyan eszköz képviselnek, amelyeket mindenképpen támogatni kívánok a következő években. Az egyes érintett szakmák képviselővel együtt önkéntes alapon konkrét megoldások kidolgozásával. Ötödik megjegyzésem, zöld könyv jelenik meg a jövő évben, 2012-ben a hatástanulmányok alapján, és konkrét javaslatokkal fogunk előállni. Összefoglalásként tehát ezeket szerettem volna mondani, és nagyon örülök annak, hogy egy egész napot szántak nagyon nyitottan erre a témára az érintett szakmák képviselőivel együtt, és a nemzeti parlamenti képviselők részvételével. Szeretnék köszönetet mondani a figyelemért. Egészen röviden, biztos úr. Nincs sok időnk. A szakbizottságunk nevében Szerettem volna köszönetet mondani mindazoknak, akik idejöttek, és meghallgatták előadását az irányelv felülvizsgálatáról. Tudja, hogy az európai parlamentekben jelentős érdeklődés mutatkozik ezen irányelv és felülvizsgált verziója iránt. Nagyon fontos, a belső piac élénkítás tekintetében, a nemzetgazdaságok beindítása tekintetében az, hogy eh, főleg a szabad foglalkozású polgárok eh, mobilak legyenek Európában. A gazdasági válságban ismét meg kell találnunk ezt a lendületet. Nagyon jó, hogyha az ifjúságnak ismét közvetíti remény sugarat. Hogy megfelelő közelségbe kerüljenek a képzettségek. Mielőtt elhagy minket, négy dolgot szerettem volna említeni. A mobilitás alapvető jelentőségű. Ez sziklaszilárdan áll. Azonban a keretfeltételeket is meg kell vizsgálnunk. Azok, akik még tanulnak, és szükségük van arra, hogy elismerjék a szakképzettségüket, a végzettségüket, azoknak szükségük van a jogbiztonságra is. Kockázatokról is szó esett. A statisztikai adatok nem túl pontosak. Így eh, nagy különbségek vannak a tagállamok között. Természetesen eh, a időben korlátozott szolgáltatások eh, piacokat nyújtók is nagyon fontosak a belső piac számára. Itt a nemzeti parlamentekkel együtt folytatjuk majd elképzeléseinket. Már kaptunk orientációs segítséget a szakképzések, a végzések elismeréséhez. Ezen kívül elképzelhető az is, hogy egy független szakértői bizottság létrehoz egy ilyen igazolványt. Azonban ez legyen független intézmény, hogy tényleg objektív legyen a dolog, és nem örüljenek fel kétségek. Most nézzük a képzést és a harmonizációját. Említette a bolonyai folyamatot. Ebben az összefüggésben is szóltunk a folyamat határairól. Nézzük meg azt, hogy mi a helyzet a távoktatással, az internetes oktatással. Hogyan lehet elismerni ezeket a végzettségeket? Sokáig beszélgettünk itt az igazolványról is. Bizonyos szakmák tekintetében már elég sok minden történt. Az elkövetkezendő években is így lesz ez. Milyen kritériumok lesznek majd? Az adatok bizalmas jellegét is szeretnénk megvédeni hiszen szükségünk van azokra, akik aktívan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, és el kell kerülnünk, hogy olyan dolgok ismét előforduljanak, hogy egy orvos máshol praktizál és katasztrófát okoz. Úgy gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző volt az eszmecserénk. Szeretnék köszönetet mondani az intézményeknek, tanácsnak, bizottságnak. A Lisszaboni szerződés alapján dolgozunk, és ebben a az Európai Parlamenti Bizottságban. Nagyon jól együtt tudunk dolgozni az Európai Bizottsággal, és önökkel mindannyian együtt. Biztos úr, mielőtt el kell, hogy menjen, átadnám önnek a lehetőséget, hogy összefoglalja a kérdéseket, és minden esetre számíthat ránk. nagyon sokat, tehát köszönöm szépen a figyelmüket, és én elmondanám, hogy hiszek a mobilitásban, azzal a feltétele, hogy bizonyos szabályokat, bizonyos feltételeket betartanak, ahogy ezt önök is mondták. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy a versenyképesség kihívása nagyon fontos, de ez nem csak a vállalkozásokat érinti, kollektív versenyképességről, akár eh, személyes versenyképességről is tudunk beszélni. És az Unió az egyes tagállamokon és régiókon eh, eh, községeken túl az állampolgárokat is jelenti, és minden egyes európai állampolgárnak versenyképesnek kell lennie. Van egy eszközünk a szakképesítéssel, és ez az irányelv ellenőrzött módon tudja előmozítani a mobilitás. Úgyhogy erre a kollektív versenyképességre szeretném helyezni a hangsúlyt. És ez a hatalmas kihívás, ami előttünk áll, hogy ezt a belső piacot működtessük. Én politikus vagyok, hölgyeim és uraim, ugye önök közül is nagyon sokan elsősorban politikusok. Igazából az a kérdés számomra a legfontosabb, hogy a fiatalok, a KKV-k, az állampolgárok számára mit is jelent Európa? Mit hoz nekem Európa? Mit hoz nekem ez a nagy európai piac? Én azt szeretném, hogy erre a kérdésre tudjunk választ adni. Igen, valami pluszt biztosított, védelmet, nyitottságot, munkát, piacot, fogyasztási előnyöket. Ez az a válasz, amit nekünk el kell érnünk a Single Market act részben, ami egy eszköz, ami biztosítja az alapokat, mint az európai gazdaság alapját, a belső piac működését. És ezen az alapon, ha ez jobban működik, akkor mindazt, amit ráépítünk, jól fog működni a magán és közkezdeményezések, a helyi, régiós, nemzeti, európai kezdeményezések, a nagy Európa 2020-as stratégia. Vegyünk egy konkrét példát, amire nagyon sok energiát fordítok mostanában. Ego Quinn kollégám nagyon jó munkát végez az innovációs és kutatás témájában. Az Európa 2020 keretei között az innováció és kutatás prioritási stratégiáját dolgozta ki. És ebben a prioritásban, ebben a stratégiában természetesen felhasználta az európai szabadalom eszközét. Ezzel nagyon sokat foglalkozom mostanában, hiszen az én portfóliómnak a részét képezi be kell, hogy indítsuk a az európai szabadalom kérdését, hiszen jelenleg a KKV-k 20-szor annyit költenek Európában a szabadalmi védettségre, mint az Egyesült Államokban. Úgyhogy ha pontosítjuk ezeket a szabályokat, hogyha a belső piac jól működik, jól működik az európai szabadalmak, az egész erre épített innovációs kutatási stratégia is jobban fog működni. Hölgyeim és uraim, szeretnék köszöntet mondani mindannyiuknak a saját illetékessége területén azért, hogy részt, részt vesznek ebben a nagy európai vitában. Holnap indítjuk be ezt a Single Market Act-ra vonatkozó vitát. Két vagy három hónapon keresztül fogjuk ezt folytatni. Mondják meg önök, hogy ez sok vagy kevés. Mondják meg, mi hiányzik. Ha van más elképzelésük, közeljék velünk. Ha bármi ötletük van, hogy jobban tudjon működni a belső piac, a KKV-k érdekében, a fogyasztók, a dolgozók érdekében, nagyon-nagyon várom az önök javaslatait ebben a témában. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm biztos úr. Igen, ugyanaz az elképzelésünk nekünk is, hiszen ha lesz egy olyan nap a jövőben, ami remélem mindannyiunknak köszönhetően az intézményeken kívül is azt mondhatjuk, hogy a belső piac a valódi közös utat fogja képviselni, és a tényleges európai identitást fogja képviselni, na azon a napon azt mondhatjuk, hogy teljesítettük a kihívást, úgy gondolom, ehhez még néhány évre szükség van, de nagyon-nagyon fontos lesz, tehát amikor az európai állampolgárságnak az alapköveit le tudjuk tenni, és mindenki hozzájárul az alapító atyák elképzelésének a megvalósításához, akkor talán nem is kell többet ide eljönni. De addig még sokszor kell, hogy beszéljünk egymással. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönet mindenkinek, aki, főleg aki messziről jött azért, hogy beszéljen velünk és akik Természetesen a szakértőknek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen több hónapon keresztül dolgoztak ezeken a témákon, azért, hogy megfelelően előre tudjunk lépni az európai állampolgárság témájában. Köszönet mindenkinek, aki figyelmel követte a mai eszmecserét. Igen, hosszú lesz ez az út, de minden európai állampolgár érdekében, a bizottsággal együtt, a tanácssal együtt, és az összes itteni és otthoni képviselővel együtt járjuk ezt az utat, és együtt dolgozunk a Lisszaboni szerződés keretei között ezen a nagy építkezésen. Köszönöm.